Good morning, colleagues. We'll make a start because we have quite a packed agenda. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Akkor elkezdjük, mert nagyon sűrű a program. Az alábbi változások lesznek a napirendben. 13-as pont a migrációval kapcsolatos tevékenységek finanszírozásának végrehajtását elhalasztjuk. A 19-es pontot, amely a magánélet elektronikus érvényesüléséről szól, az e-privacy-ről szól, ezt szintén elhalasztjuk október 19-ig, és a 23-as pontot az easz i eh, jelentés, az easz ról szóló jelentést szintén eh, elhalasztjuk eh, a nyelvi profil az az, hogy horvát, dán, máltai és ír nem lesz elérhető, illetve nincs tolmácsolás a 2018-as naptárunk jóváhagyását pedig egy későbbi időpontban fogjuk megejteni. 11 órakor pedig elektronikus szavazásra kerül sor több témában. Kérem legyen itt a kártyájuk a, most el kell fogadnunk a 2017. március 22-23-ai, június 8-ai, illetve június 26-ai eh, jegyzőkönyveket, amennyiben nincs megjegyzés, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk ezeket. Kezdődhet, mehetünk tovább, a négyes pont eh, következik. Nagy örömmel üdvözöljük Michael Flaherty urat, aki az EU alapvető jogi ügynökségének eh, az igazgatója, mint ahogy önök is tudják éves jelentést ad ki ez az ügynökség, ami fontos forrása ennek a bizottságnak, a munkánkhoz kell, és mi magunk is minden évben készítünk alapvető jogi jelentést, ehhez felhasználjuk. Frank Engel a raportőr idén, aki hamarosan ide is jön, ide is ér. Először is meghallgatjuk O'Flaherty urat, majd Kira Adamu urat, eh, asszonyt, aki az EL Justice főigazgatóságon foglalkozik ezekkel a témákkal, és ő az alapvető jogok kartájának érvényesüléséről fog beszélni. Először is szeretném üdvözölni akkor Michael Flaherty-t, aki az alapvető jogi ügynökség igazgatója. Üdvözöljük, és öné a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek eh, önökkel, és eh, beszélhetek az éves eh, jelentésünkről, a 2017-es éves jelentésünkről, amely Eh, azokat a tematikus területeket fedi le, amelyekkel az ügynökség foglalkozott 2016-ban. Eh, az összes eh, nemzeti nyelven elérhető a jelentés. A 2017-es jelentés egybevág és egybeesik az alapvető ügynökség, alapvető jogi ügynökség megalapításának tizedik évfordulójával, és ezt a lehetőséget megragadtuk arra, hogy számba vegyük az alapvető jogok helyzetét az Európai Unióban, és hogy hogyan alakult mindez az el elmúlt tíz évben. Voltak jó hírek és rossz hírek, és a jó hír az, hogy ebben a tíz évben az EU nagyon komoly sikereket ért el az intézményes struktúrák kialakításában, amelyeknek célja az alkotó jogok védelme, illetve fontos jogszabályok is születtek. Ami a struktúrákat illeti, tegnap ünnepeltük az Equinet 10 év, 10 éves évfordulóját, amely emlékeztetett arra, hogy az egyenlőségi testületek milyen fontos szereplővé váltak az elmúlt tíz évben el kell ismerni itt is az alapvető jogi ügynökség szerepét. Egy másik struktúra európai szinten eh, az az, hogy eh, egyre fontosabb szerepet játszik a LIBE eh, bizottság, és az éves alapvető jogi állásfoglalása is egyre nagyobb figyelmet kelt. Nemzeti szinten megerősítették az egyenlőségi testületeket, illetve a jogi szervezeteket, jogvédő struktúrákat immár nem 10, hanem 17 A státuszú ügynökség van az Európai Unió tagállamaiban. Az elmúlt évtized sikerei ellenére vannak nagyon komoly hiányosságok, és fontos szerepe az alapvető jogi ügynökségnek, hogy ezeket azonosítsa és kezelje a tematikus területeinket. Először is kezdeném a migrációs helyzettel, különbözően, külön, különösen a migráns gyerekek helyzetével, erről már korábban beszéltünk. A migrációs hátterű gyerekek, érkező gyerekek száma jelenleg is túl nagy 25%-a a földközi tengeren érkezőknek gyermek, és sokan kísérő nélküliek, ezzel kapcsolatban nagyon fontos emberi jogi problémák figyelhetők meg. Bár volt előrelépés és vannak erőfeszítések, a gyermekvédelmi fronton komoly hiányosságok vannak, nem sikerül megvédeni a gyerekeket a szexuális zaklatástól, támadásoktól, és az Európába érkezett már ilyen bűncselekményt elszenvedett gyerekek utókezelése is problémás. Emellett van fogvatartási probléma is, illetve a befogadási körülmények alkalmatlanok, illetve nem alkalmasak eh, a gyerekek körülményeire, eh, ennek kezelésére. Eh, havi jelentést adunk ki a migráció alapvető jogi dimenziójáról a 14 legérintettebb tagállamban, mindig a gyerekekre fókuszálunk. Szeptemberben a havi jelentésünk tematikusan foglalkozott a befogadási körülményekkel a 14 tagállamban, és ott egy sor aggodalmat azonosítottunk, fogalmaz fogalmaztunk meg. A másik reakciónk az az, hogy jogi véleményeket bocsátunk az önök rendelkezésére. 2016-ban legalább négy jogi véleményt adtunk át önöknek, amely különösen azt a célt szolgálta, hogy felhívja a figyelmet a gyerekek jogaira, azok illetve a hotspotok problémájára, a Dublini rendelet problémáira, az Eurodac Rikásztal kapcsolatban is, illetve az ETIAS megalapításával kapcsolatban is adtunk be jogi véleményt az ügynökség továbbra is aktív a görög és olasz hotspotokon, és a jelenlétünket a külső határon, ahol lehetséges, szintén szeretnénk kiterjeszteni áttérnék a migránsok, illetve kisebbségek elleni eh, diszkrimináció témájára. 2016 egy nagyon eh, fontos esemény, illetve időszak az ügynökség életében, mert ekkor került eh, végrehajtásra a második diszkriminációmentességi felmérés a kisebbségek és migránsok körében. Ez az EU Midas folytatása. Az EU Midas 1-es 8 évvel ezelőtt készült, a Midas 2-es pedig idén. A romák helyzete továbbra is aggasztó, ezeket az adatokat felhasználta a roma ellenességről szóló európai jelentés is, amely itt a parlamentben készült. Két héttel ezelőtt adtuk ki a Mohamedán migránsok körülményeiről szóló jelentésünket, illetve hogy ők hogy érzik magukat. Itt is vannak jó hírek és rossz hírek. Meglepően nagy számú migráns erősen kötődik ahhoz az országhoz, ahol él, ez 76 százalék, és ez valójában magasabb, mint az össznépességre jellemző adat. Negatív oldalon azonban a diszkrimináció, illetve a zaklatás mértéke az elfogadhatatlanul magas. 27 százaléka a megkérdezetteknek azt mondta, hogy elszenvedett az elmúlt évben zaklatást, és amikor a nőket külön vizsgáljuk, akkor még magasabb adatokat látunk az aklatásról zaklatás körében. Zaklatás áldozataiként még nagyobb arányban jelennek meg. Emellett megvizsgáltuk azt, hogy mennyi a hivatalos panasz. Az ilyen zaklatások után csak 12%-át jelentik valamilyen hivatalos szervnek, a zaklatások 12%-át és a 12%-on belül is csak 4% fordult egyenlőségi hatósághoz. Úgy gondoljuk, hogy ezen csoport, illetve más kisebbségek körében is fontos erőforrást, illetve forrást alakítottunk ki a Midesz kettő formájában, és ezt felhasználhatják a döntéshozók. December 6-án készülünk egy eseményre ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Most akkor a biztonsággal és az emberi jogokkal foglalkoznék. Ahogy már mondtam korábban, mi úgy gondoljuk, hogy komoly nemzetbiztonsági eh, intézkedésekre van szükség, azonban azok meg kell, hogy feleljenek az alapvető jogok eh, kívánalmainak, a jogszerűségnek, a szükségességnek, az arányosságnak, illetve a diszkriminációmentességnek. Ez az a keret, amely között az ügynökség eh, mozog, eh, és ezt magyaráztuk el az ETIAS-hoz fűződő, eh, etias kapcsolódó jogi jelentésünkben, illetve erről szólt az az anyagunk is, amely a nagy adatbázisokról, illetve a titkosszolgálatok általi megfigyelésekről szólt, ide kapcsolódik a radikalizáció megakadályozására irányuló törökvés is. Üdvözöljük a terrorizmussal foglalkozó különbizottság létrehozását, és segítségünket is ajánljuk fel nekik Folytatjuk a munkát azzal kapcsolatban, hogy a kártát, kárta tudatosabbá váljon, többen tudomást szerezzenek róla, itt is vannak jó hírek és rossz hírek. Az Európai Unió intézményeiben egyre több hivatkozás történik a kártára, csak úgy, mint az Európai Bíróságon. Kevésbé jó dolog, ahogy nemzeti szinten a kártára való hivatkozás sokkal kisebb mértékű. Az ügynökség próbálja nemzeti szinten is kiterjeszteni a kárta ismertségét. Van egy Kártapédia nevű eszköz, lesz egy kézikönyv, hamarosan megjelenik, e, ezt e, az EU kompetenciába tartozó ügyekkel kapcsolatban ajánljuk a szakértők figyelmébe, illetve lesz egy nagy tudatosítási projekt jövőre. Végezetül, tisztelt képviselők, én mégis optimista vagyok, mert úgy gondolom, hogy a roppant méretű problémák ellenére meg tudjuk védeni az emberi jogi eh, rendszerünket eh, és eh, a szabályok betartatását. Néhány elvet azonban le kell fektetni. Az elősz, első az, hogy a törvény törvény, a kötelezettségeket teljesíteni kell, a törvényt végre kell hajtani, a törvénysértést pedig meg kell büntetni. A jog uralma mellett van egy más érv is, a az emberi jogok érvényesülése mellett nekünk kell bebizonyítani, hogy az emberi jogok érvényesítése hozza a legjobb eredményeket. A harmadik dolog az, hogy nem szabad elengedni a kezét a legelesettebbeknek, de emellett a népesség többi részét is meg kell győzni arról, hogy őket is védik az alapvető jogok és az emberi jogok. Fontos az is, hogy a civil társadalmat támogassuk. Sajnáljuk, hogy a tere csökken az ő tevékenységüknek, erről decemberben lesz egy komoly jelentés. A tisztelt képviselők még végezetül azt javasolnám, hogy az alapvető jogi ügynökséget eh, jobban használják ki. Eh, azért hozták létre ezt az ügynökséget, eh, független ügynökséget, hogy segítse önöket az emberi jogi munkában nekünk az a hivatásunk, küldetésünk, hogy önöket szolgáljuk, és örülnénk, hogyha az elkövetkezendő időszakban eh, beszélhetnénk önökkel arról, hogy hogyan lehetne eh, mandátumunkat még inkább megerősíteni. Köszönöm. Mielőtt erre az eszmecserére sor kerül, illetve mielőtt itt elhangzanak a kérdések. Adamo asszony fog először beszélni a 2016-os jelentésről, ami a karta alkalmazásáról szól, tehát az alapvető jogi karta alkalmazásáról. Először őt meghallgatjuk, majd utána kérdéseket lehet feltenni mindkettőknek. Uh, um, Köszönöm szépen, és uh, engedjék meg, hogy uh, gratuláljak Michael Hoplajotinek. Mindig nagy öröm őt hallgatni, és szeretném kihasználni a lehetőséget arra, hogy elmondjam, hogy az Európa Bizottság tényleg hajlandó támaszkodni az alapvető jogok ügynökségének munkájára, ennek eh, kapcsán gondolok itt arra, hogy például a diszkriminációval szembenes politikáink kapcsán felhasználjuk az tőlük származó adatokat. Egyre e, operacionálisabb az ügynökség, ellátogat a hotspotokhoz, és úgy gondoljuk, hogy ez nagyon jó e, fejlődés. E, Azért vagyok itt ma, hogy beszámolják a hatodik bizottsági jelentésről, amely az alapvető jogok kartájának alkalmazásáról szól. Ez hát, a Lisszaboni szerződés életbelépése után kezdtük meg ezt így elterjeszteni, és ez arról szól, hogy hogyan alkalmazzák a az intézmények az alapvető jogok kartáját, felmérjük az előrelépést és a kihívásokat ennek kapcsán, és a hatodik jelentés tényleg azzal kezdődik, hogy arra emlékeztet, hogy 2016 egy különleges év volt, hiszen rengeteg kihívás volt előttünk, és ez valóban próbára tette az alapvető jogokat. Egy ilyenfajta kontextusban természetesen azt láthatjuk, hogy a populizmus növekedett, és volt egyfajta nosztalgia Európában az elszigetelődés iránt. Ez a gazdaság és biztonsági kihívásoknak is volt köszönhető. Juncker elnök az Európai Parlamentben néhány héttel ezelőtt az Európai Unió állapotáról szóló beszédében elmondta, hogy Továbbra is vannak kihívások, nem dőlhetünk hátra, de azt is elmondta, hogy van itt lehetőség arra, hogy tegyünk valamit. Ki kell használni ezt a lehetőséget, hogy valamit tegyünk. És az Európai Bizottság jelentésében a kartáról szólóan három üzenetet küldünk. Ez hasonló ahhoz, amit az igazgató is elmondott. Először is az Európai Unió egy értékunió, nem csak egy piac vagyunk, az értékek képezik az Európai Unió alapját, és ezt hallhattuk az elnök beszédében is, de a mi jelentésünkben is megtalálható ez. Ismételten utalnék Michael oflaherty itt nem csak egy erkölcsi kötelezettségről van szó, ez egy jogi kötelezettség is, az alapvető jogok kartája. Itt alapvető jogokról van szó, ez egy jogi kötelezettség mindannyiunk számára, az intézmények számára, a bizottság számára és a tagállamok számára is, akkor, amikor az Európai Unió jogszabályait végrehajtják. Az Európai Bizottságnak persze nagyon nagy szerepe van itt, de ebben a szerepben osztozunk a többi intézménnyel, például a jogállamiság tekintetében, és röviden szólunk a jelentésben például a jogállamiság keretén belül a párbeszédről, amit Lengyelországgal folytatunk jelenleg. A második pont amit kiemelünk a jelentésben, az az, hogy mennyire fontos a külső független áttekintés, és nem győzzük eléggé hangsúlyozni azt, hogy az Európai Bíróságnak mennyire fontos szerepe van mindebben, például a karta alkalmazása kapcsán. Itt történtek előrelépések az Európai Bíróság által, és nagyon fontos az igazságszolgáltatás függetlensége azért, hogy egészséges legyen demokrácia, amely a jogállamiságra és az alapvető jogokra támaszkodik. Harmadik pont a civil társadalom, az aktivisták, az emberi jogi aktivisták. Tegnap ünnepeltük az Equinel tizedik évfordulóját, de a múlt évi jelentésük kapcsán mi is meg vizsgáltuk azt, hogy hogyan lehetne az emberi aktivistákat még jobban támogatni. Egy európai hálózatot hoztunk, hoztunk létre az emberi jogi intézmények számára Európában. Szerintünk még lehetne többet is tenni, ezért várjuk az ügynökség jelentését, ami a civil társadalomról fog szólni. Egy tényleg egy bizonyítékon alapuló felmérésre van szükség a civil társadalomról, hogy lássuk, hogy milyen további fellépésre van szükség. Ez is nagyon fontos, ez megjelent az én feljelentésben is. Az alapvető jogokon alapuló egészséges demokrácia számára nagyon fontos az is, hogy a tagállamok számára is az alapvető jogok fontosak legyenek, ahogy a bizottság is támogatja a tagállamokat EU támogatás által, oktatás által, hogy tényleg megvalósítsák az alapvető jogokat. Egy internetes eszközt is kifejlesztettünk, amelyel az állampolgárok sokkal jobban tájékozódhatnak az alapvető jogaikról, arról is, hogy milyen hatóságokhoz fordulhatnak, hogyha megsértették jogaikat. Támogattuk azt a munkát is, amit eh, az EFRIS új eszköz kapcsán végeznek. Ez egyfajta felmérése az összes alapvető jogi kartával foglalkozó jelentéseknek a különböző intézmények részéről. Tehát jobban fel tudjuk eh, mérni a helyzetet így a tagállamokban, és ez és az Intfeld jelentés egyik eredménye. És az utolsó üzenete a jelentésünknek az az, hogy az alapvető jogok minden területre kiterjednek, ez minden személy számára fontos. Az emberi jogokat ki kell emelni, sajnálatos módon, hiszen ez úgy tűnik, hogy nem önmagától értetődő, hogyha alapvető jogokról beszélünk, az emberek nem gondolják már ezt önmagától értetően. Sokat kell tenni a szociális jogokért, a nők joga, jogaiért, az adatvédelemről, az eljárási jogok. Ezek olyan jogok, amelyek ide tartoznak, és ezekről sokkal többet kell kommunikálnunk, ebben egyetértek. Vannak nagy kihívást tartogató területek is, és különösképpen figyelnünk kell a legsérülékenyebbekre le kell küzdeni. A gyűlöletbeszédet a gyerekekre is koncentrálni kell, a menekült jogra is, és végezetül még egy dolgot hadd mondjak el, ez egy olyan dolog, ami a múlt évi jelentésben is benne volt. Az európai ö, szociális jogok pillérét megemlítjük, bizonyos elvekről van szó, amelyek persze nem helyettesítik az alapvető jogok kartája, de ezek megerősítik, tehát egy gyerekek a gyermekszegénységről van szó, a romák jogairól, erről az imént is beszéltünk, tehát még tovább meg tudjuk vizsgálni ezeket a területeket majd, és már most is alkalmazzuk a szemesztert, öt országspecifikus ajánlást adtunk ki a roma gyerekeket illetően. Sajnos a, az eredményeket még nem látjuk. A rasszizmus ellenességről szólva létrehoztunk egy magas szintű csoportot a rasszizmus ellenesség megvizsgálására. Tagállamok, civil szervezetek, más nemzetközi szervezetek, az Európa Tanács, az ügynökségeink működnek együtt, iránymutatást adunk, például a rendőrségnek. Miért nem mennek a romák a rendőrségre? Azért, mert nem bíznak a rendőrökben, nem bíznak abban, hogy meghallgatják őket. Az áldozatoknak is iránymutatást adunk. A gyűlöletbeszéddel is foglalkozunk. A fő internetes cégekkel is megállapodtunk abban, hogy fellépjenek a gyűlöletbeszéd ellen. Tehát, eh, hogyha a gyűlöletbeszéd offline is tiltott, akkor online is annak kell lennie. És utolsó pontként, de persze nem utolsó sorban, volt egy alapvető jogok eh, kolokviuma, ezt tavaly a média pluralizmusnak és a demokráciának szenteltük és itt a szolgáltatási irányelvről is beszéltünk, erről most a társjogalkotók is beszélnek. Reménykedünk abban, hogy itt lesz előrelépés, mert ebben lesz egy rendelkezés, amely megerősíti az audiovizuális szolgáltató függetlenségét, amely feltétele a média szabadságának. Ezek számos más projektet megvizsgálunk, hasonlókat, mint az Európai Parlament és az algoritmusok kérdését. Ez nagyon fontos kérdés, hiszen ez nagyon sok hatással jár az adatvédelemre, a szólásszabadságra többek között. Köszönöm. Nos, akkor nézzük a kérdéseket. Először Michael O'Flahertyhez és Adamo kollégához lehet kérdéseket intézni. Engels úr nincs itt, ő az előadó, de hát így akkor a jelentkezés sorrendjében adom meg a szót, de én kezdeném egy gyakorlati kérdéssel Michael O'Flaherty felé. Ez már egyébként korábban is előjött, említette, hogy az egyes tagok használják az ügynökséget, és erről tudom, hogy beszéltünk már a múltban, de van erre mondjuk konkrét példát, te tudna erre mondani példákat, mert könnyebb ezt kimondani, mint a gyakorlatban megoldani. Tehát szigorú kritériumai vannak annak, hogy mit tehet az alapjogi ügynökség, és mit nem, adatgyűjtés, közlés, stb. Tehát lehet-e, fel lehet -e használni az ügynökségét így a további munkára? És ha vannak jó példái, akkor legyen szíves ezt ossza meg velünk, és hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Jurák úrnak adom át a szót, ő az első a listán. Bardzo dziękuję. Ja chciałem zapytać o kilka... Köszönöm szépen. Több pontra szeretnék rákérdezni. Ezek mind kapcsolódnak a elmúlt év eseményeihez. A jelentésben szólnak erről, de a nagyon érdekes előadásában az alapjogi ügynökség igazgatója nem beszélt erről. Tehát, hogy Franciaországra gondolok, Franciaországban elfogadtak ugyanis egy törvényt az abortuszhoz való hozzáférést nehezítik meg. Én most nem a, a karta második cikkéről beszélek, hanem a 11-esről. A 11-es cikk ugyanis nyomásgyakorlás esetében börtönbüntetést ír elő, ami gyakorlatilag azzal egyezik meg, mint hogyha azt mondanánk ki, hogy az abortusz az sérti az élethez való jogot, és ezért büntetni kell. A kettes cikk szól az élethez való jogról, és Hollandiával kapcsolatos kérdést szeretnék feltenni. Nem az eutanáziáról beszélek, akkor sem, hogyha én ellenzem az eutanáziát, mert az élethez való jog alapvető szerintem, de a kérdésem az másra vonatkozik, ez kevésbé prioritás, mint például pénzügyi jogok egy sora. Volt egy olyan ügy, hogy egy kómában lévő személy eutanázia útján vesztette el az életét. Nem tudom, hogy milyen példák vannak, vannak kevésbé drámai példák is, de érdekelne, érdekelne, hogy mit tudnak ezzel kapcsolatban mondani. És még valami a gyermekek felnevelésével kapcsolatban. A Romániában volt egy népszavazás, amit a parlament nem szeretne engedélyezni, nem szeretné, hogy megtartsák ezt a népszavazást. A homoszexuális párok küzdenek a, azért, hogy gyerekeket nevelhessenek. Lengyelországban én arra kértem a hatóságokat, hogy minden egyes alkalommal ö, lépjenek fel, hogyha a harmadik országbeli állampolgárok méltóságát bárki megsérti. Erről beszélni kell ugyanis az információhoz való szabadságot nem lehet korlátozni. Az alapjogi karta 11-es cikke kimondja, hogy az információ szabadság, illetve a véleménynyilvánítás szabadsága ugyanolyan erős jogok, azonban a rendőrség időnként diszkriminatív gyakorlatokat alkalmaz. Guillaume asszony ügyrendi kérdése van? Igen, elnök úr, elnézést kérek, hogy ezt már muszáj itt elmondanom, de hát van egy probléma. Jurek úr minden alkalmat felhasznál arra, hogy ezt az áll francia példát emlegesse, és hogy azt mondhassa, hogy Franciaországban a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozzák. Én már írásban és szóban is elmagyaráztam Jurek úrnak, hogy nem erről van szó, hogy Franciaországban a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartják, és most megint azt ö, megint ezzel áll elő, és a, azok, akik mentegetik, a, akik csalnak az interneten, akik csalnak a képzésben, büntetést kapnak ebben az új törv, ennek az új törvénynek az értelmében, de ez teljesen más, mint amit Jurek úr mond, de hát nem baj, majd akkor újra elmagyarázom neki még egyszer. Elnök, köszönöm szépen ezt a pontosítást. Engel urat köszöntöm közben, pont jókor érkezett, nyugodtan foglaljon helyet, tehát Guillaume asszonynak köszönjük, hogy tisztázta ezt a pontot, és de hát valószínűleg Engel úr még nem tud kérdést feltenni, úgyhogy inkább Barbara Spinellinek adom át addig a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm Flaherty úrnak az elvégzett munkát. Már nagyon régóta nagyon jó munkát végez és ö, valószínűleg ez annak is az eredménye, hogy az alapjogi ügynökség mandátumát megerősítették. Nekem konkrét kérdéseim lennének, a menekültekkel kapcsolatos az első. Ez egy olyan téma, amit talán ki kell hangsúlyozni, mert egyre erősebb ez a tendencia, tehát hogy a migráció esetében felső plafonértékeket kell meghúzni, kvótát minden egyes ország esetében. Most ugye Németországról van szó. És tudjuk, hogy megvan az a kötelezettség, hogy minden egyes menedékkérelmet a maga érdemében kell megvizsgálni. Azt tapasztaljuk, hogy ez egyre inkább akadályozott, ez látható az ügynökség jelentéséből, de ez a tendencia egyre erősödik, nem tudom, hogy az véleménye szerint mit lehet tenni, mert hát jó, van képzés, de úgy látszik, hogy ez a képzés, ami rendelkezésre áll, nem elégséges. A terrorizmus ellenes fellépésre kapcsolatos a következő kérdésem. Nagyon pessimista vagyok. Leginkább akkor, mikor látom, hogy milyen jogszabályok születnek sorra, hogy ezek bekerülnek az alaptörvényekbe, és hogy nagyon sok jogot gyakorlatilag felfüggesztenek bizonytalan időre, átmeneti időtartamra. Például ez a jelenség Franciaországban nagyon erős, Macron elnöksége alatt, elnöklete alatt most. És még valami, ami szintén a menekülteket érinti, a hotspotokkal kapcsolatos, elhangzott, hogy hogy Görögországban és Oroszországban a hotspotokon és a külső határokon is voltak problémák. Engem érdekel, hogy mit fedez vettek fel, vagy hogy mit tapasztalt a Libe Tunéziában, a hat, az EU határain kívül, tehát engem érdekelnének ezek a tapasztalatok. És egy utolsó kérdés, a bizottság képviselőjéhez intézném ezt, szeretném megköszönni az előadását, viszont azt elhangzom, hogy el szeretném mondani, hogy van egy alapkérdés, amelyet nem tett föl Mit jelent pontosan az, hogy ex post avatkozunk be az emberi jogok védelmében? akkor, hogyha bizonyos politikák a kartában védett emberi jogokat sértik és hogyha megvan, hogy ki a felelős az érintett politikák végrehajtásáért, amelyek sértették a jogokat. Én nem szeretném, hogy az európai intézmények gyakorlatilag ilyen kis ö, utólagos ö, gyógyítást végezzenek ö, a katasztrófa, katasztrófák helyszínein, már mint ahol az emberi jogok sérültek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon nagy nagyon tág ez a kérdéskor, tehát tudom, hogy a kérdéskör, tudom, hogy a kollégáknak ez von, vonzó, de kérem próbálják két percre korlátozni a hozzászólájukat. Jurova kolléga, köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadásokért, de egyébként megpróbálom akkor a kérdéseimet a romák kérdéskörére leszorítani. Nagyon sok itt is a tennivaló és elnök úr feljegyzése arról, ugye, hogy hogyan tudnánk együttműködni, hát tulajdonképpen a kérdéseim erre is vonatkoznak. Én azt szeretném, hogy az oktatási szegregáció problémájára figyeljenek, oda segítsenek bennünket. Nagyon sok munkát tettek már, de én örülnék annak, hogyha lenne egy B-terv, amit együtt dolgoznánk ki. Ugyanis még mindig megvan a szegregáció, az még mindig nem változott. A, mondjuk adhatnánk egy-két tagállamnak egy tíz éves határidőt, hogy az oktatás szegregációját szüntessék meg, de én azt javaslom, hogy az alapjogi ügynökség vegyen részt ebben a munkában. És még egyszer köszönöm a segítségüket, a csapat kiváló munkát végez. A második dolog, amit említettek szintén nagyon fontos a romák számára, az Equinet programról van szó. Tíz évvel e- ezelőtt a rész irányelv adott lehetőséget a küzdelemre, de mondjuk, hogyha erre vissza tudnánk térni, ha az önök csapata és a miénk egy fél évre együttműködne, akkor garantálhatnánk, hogy az állampolgárokhoz eljut az információ és a magas szintű munkacsoportot is lehetne, be lehetne vonni ebben. Tehát, hogy legyen szavunk az adatgyűjtésben, és így tovább a szegregált roma adatokkal kapcsolatban. Tehát szerintem ezek a főbb felvetések. De a 2020-as, 2030-as stratégiát nem lehet végrehajtani, mielőtt még ezeket a lépéseket megtennénk. A, az agregált adatokat elemezni kell, és az is érdekelne, hogy mit teszünk a roma stratégia jogalapjával. Lesz jogalap? Lesznek szankciók, vagy sem? Én ezt látom a legfontosabb szempontnak, tehát a legnagyobb akadály az eredmények elérésében ez. Az alapjogi ügynökség az az ügynökség, amely segíteni tud bennünket a végrehajtásban, és meg tudja mutatni, hogy hol vannak a gyenge pontok. Tehát engem érdekelne, hogy az elmúlt tíz évben mi történt, a, nem olyan lassúak egyébként a változások, a fejlemények, mint ahogy azt a romák gondolták. És itt is ugye bejön a migráció, teljesen megváltoztatja a helyzetet. Most már az alapjogi ügynökségben is van migrációs és roma osztály. Tehát lehet látni, hogy a közös témákon együtt kell, hogy dolgozzunk. Például az oktatás, az integrált oktatás témája egy ilyen. Mivel ilyen lassan haladunk, azért szeretném kérni, hogy vannak-e adataik a radikalizálódásról, ennek hatásáról a roma közösségekre. Az elmúlt két év tapasztalatai alapján azt lehet látni, hogy nagy a szakadék, nincs elég információ, és a romák között ez komoly frusztrációhoz vezet, hiszen tudjuk, hogy másfél milliárd euró volt a költségvetés. Tehát esetleg a bizottság megvizsgálhatná azt a javaslatot is, hogy mondjuk legyen egy app a telefonokon, amelyből mi Magyarországban Ritán, Magyarországon Ritának hívjuk ezt az eszközt egyébként, amely segíti a legszegényebbeket ahhoz, a, abban, hogy kapcsolatot tudjanak tartani. Tehát szeretnénk hallatni a hangunkat. Köszönöm szépen. Szofi Intvált következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani Oflerti úrnak és Adam asszonynak az előadásokért. És azt is szeretném megköszönni, hogy ennyire elkötelezettek és ilyen keményen dolgoznak az értékek uniójáért. Én látom azt a sok munkát, amit végeznek. Ennek az eszmecserének a formátuma is azt mutatja, hogy nem megfelelő módon kezeljük mi az alapjogokat. Úgy beszélünk ezekről, mintha itt valami administratív vagy technokrata kérdésről lenne szó, pedig ez, ez egy nagyon fontos téma, tehát ez a politikai vezetés aztán kellene, hogy landoljon, és közben meg mi mindig így kezeljük, azt hiszem, hogy koma hibát követünk el, és Adam asszony is nagyon helyesen elmondta, hogy az Európai Bizottság a szerződések őre és megint kiemelem, tudom, hogy önök sok munkát végeznek, de hát az, az Európai Bizottság politikai szintje nem viselkedik úgy, mintha a szerződések őre lenne. Mindig megpróbálnak mindenfajta kifogással ö, megúszni ilyen feladatokat. Ha bármikor azt kérjük a biztosok kollégiumától, hogy az alapjogokat védjük, meg mindegy, hogy LGBT jogok Litvániában, menekültügyi politikák, ö, a magánéletvédelme, Lengyelország, Magyarország, és így tovább, mindig, mindig kihátrálnak az egészből, nem, nincs elég vér a pucájukban. Mindegy, hogy valaki fanatikus európai, vagy csak moderát moderát módon európai, az EU-t technokratának tekinti. És az a fura, hogy az egyenlőség elleni, az emberi jogokat támadó homofób, xenofób és szexista erők már régóta rájöttek arra, hogy az EU a platform arra, hogy a saját agendájukat tudják reklámozni, és ehhez még finanszírozást is kapnak, még a saját házunktól is. Ez a legnagyobb butaság. Olyan frakciókat támogatunk, amelyek nagyon keményen kikelnek a választás szabadsága ellen, és így tovább, és akkor utána próbáljuk orvosolni a helyzetet mindenfajta állásfoglalásokkal. Hát nem vagyunk túl okosak e tekintetben, azt hiszem. Szerintem sokkal szigorúbbnak, és hát kevésbé félénknek kell lennünk, amikor az alapjogokért szót emelünk és kiállunk mellettük. Sokat beszélünk erről persze, de hát nézzük meg olyan, mintha globális szinten Kínáról és Szaudi, Szaudarábiáról lenne szó, mintha ez a két ország beszélne az emberi jogokról. Hát akkor itt üresedik a, az egész. Engem nem érdekel, hogy milyen terminológiát alkalmazunk, ez valósuljon meg a gyakorlatban. Én tudom, hogy önök elkötelezettek, de remélem, hogy végre most már ez a ház is a valóságban is kiáll az alapjogokért, és nem csak a papíron lesz mindez leírva, hanem a gyakorlatban is megvalósul. Köszönöm, mondja az elnök. Értem ezt a szempontot, és azt hiszem ez azt is megmagyarázza, hogy hogy lehet az, hogy eljön ide a FRA igazgatója, illetve a bizottság képviselője, és akkor több képviselő felveti a legmélyebb, legnehezebb kérdéseket, amelyekkel foglalkozunk, mondjuk, egy jelentés, mondjuk a jelentés kapcsán. És hát persze ezek nagyon kényes területek, a menekült válság, a roma helyzet, és így tovább azt értem, hogy megpróbálunk begyömöszölni mindent ebbe a vitába, és az igazgató úr megpróbál válaszolni erre. Ez tényleg egy kicsit furcsa eljárásmód, de azért van annak értelme, hogy van egy ügynökség, ami a lehető legjobbat próbálja teljesíteni, és eljön és válaszol a kérdéseinkre. Így magunk között azért azt tudnunk kell, hogy mi is a, mit szeretnénk elérni, azt, hogy az ügynökségekkel is jó legyen a kapcsolatunk, tehát ez, ez egyszerre több célt szolgál de azt hiszem érthető a helyzetből adódóan, hogy miért beszél mindenki négy percig, amikor a kérdését próbálja feltenni. Kérek mindenkit, hogy próbálja a két percet betartani. Igen, tudom, Frank, hogy ez nem könnyű. Akkor Kinicsi asszonynak adom át a szót. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok két percben szólni csak távirati stílusban. Köszönöm Flaherty úrnak és Adamo asszonynak az előadásukat. Nagyon érdekes volt a beszámoló mind a kettő, és fontos témákat érintettek, amelyek a mi szívünkhöz közel állnak, nagy figyelmet fordítunk ezekre. Örömmel láttam, hogy a bizottság közleményében konkrétan utalnak a terrorizmus ellenes irányelvre, az alapjogok integrációjának egy példája ez, és szerintem hogyha valaki olyan munkát végez, mint én, az elismeri, hogy ez milyen nagy előrelépés volt. Persze majd érdemes még ellenőrizni és felülvizsgálni. Hogyha a Adamo, asszony ezzel kapcsolatban még kíván valamit szólni, akkor arra azt nagyon kíváncsian fogom hallgató, hallgatni. Flaherty úr beszélt a kiskorúak védelméről, és említette a kísérő nélkül érkező kiskorúakat, külföldi kiskorúakat biztos ismeri a legfrissebb olasz szabályozást, ahol ö, konkrét figyelmet fordítanak ezekre a személyekre. Itt mindig van valami fajta gyám, akire rábízzák a kiskorút, és ö, engem megdöbbentett, amit mondott, hogy nincs elég ö, támogatás az olyan kiskorúak esetében, akik erőszakot szenvedtek el. Az olasz jogszabályban már ez is megvan. Tehát szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye, a megjegyzése, hogy nem lehet használni esetleg a saját hazám által már megalkotott jogszabályokat a témában. Köszönöm, bemaradtam a két percben, elnök úr. Igen, igen, Katarina, nem a hozzászólása idejét szerettem volna kritizálni. Mindenkinek nyilván sok felvetni valója van, és komoly témák ezek. Kérem, ne érezzék úgy, hogy szigorú vagyok. És Metzola, Roberta Metzola következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm az igazgatónak a kiváló munkát, az ügynöksége kiváló munkáját és a beszámolót is. A biztonsági kihívások egyre erősödnek, a populizmus erősödik, és egyre, ezért minden év fontosabb, hogy egyáltalán létezik ez az ügynökség, és hogy ilyen fontos munkát végez. Tudom, hogy nem feltétlen mindig az önök hangja a legnépszerűbb, e, a teremben, és a leginkább támogatott, de ezt kell, hogy halljuk állandóan. A Európa értékek uniója, és az alapjogok védelme teszi ezt ezzé az unióvá, amelyet mindannyian ennyire fontosnak tartunk, és többek vagyunk emiatt egy egyszerű gazdasági blokknál. A migrációs áramlatok Európa felé valóban aggasztóak, és a xenofóbia, a rasszizmus, a populizmus erősödött, ez azt jelenti, hogy igenis ki kell, hogy álljunk az alapjogok mellett, és nagyon hálás vagyok azért a munkáért, amelyet önök végeznek, és nem engedik, hogy az európai értékek, az európai mm, életmód e, változzon. Azok, akik e, nem e, kapnak nemzetközi védelmet, e, haza kell, hogy térjenek, de úgy, hogy az emberi méltóságukat és jogaikat tiszteletben tartják. Hallottuk az önök véleményét már több alkalommal, és remélem, hogy mások is meg fogják ezt hallgatni továbbra is. Röviden szeretnék beszélni a gyűlöletbeszéd erősödéséről az interneten. Az önök véleménye szerint ez mennyire marad komoly probléma? Tisztában vannak-e ezzel az emberek, a társadalmak, a tagállamok? Mit tehetnek? Gondolok én itt kormányzati szintre, a végrehajtási szintre és a társadalmi szintre is, tehát mondjuk partneri kapcsolatokat lehetne kiépíteni a szereplők között e tekintetben. És hadd mondjam el azt is, hogy nem látunk ellentmondást a között, hogy mondjuk a rendőri felépés nagyon erős, és az alapjogokat megvédik. Szerintünk ez a két dolog kéz a kézben jár, és hát nyilván nem kell meggyőzni senkit arról, hogy mennyire fontos, hogy erős legyen az alapjogi ügynökség, és hogy minden erőforrást megkapjon a munkájához. Köszönöm szépen, végül pedig az idei fra jelentés előadója Frank Engels, utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, Claude! nem voltam itt az elejétől. Egy éjjel érkeztem, Afrikában voltam kiküldetésen, Mm, elnézést kérek a logisztikai bökkenőért, hogy csak így csak most értem ide, de asszisztensom, aki itt volt, tájékoztatott engem arról, hogy az ügynökség milyen témákra összpontosított. Én is egyébként ezeket szerepeltettem a tervezetben, eh, amelyet majd köröztetünk valamikor. És Persze az is igaz, hogy én már korábban is felvettem a kapcsolatot az ügynökséggel az első szövegtervezet készítésekor, úgyhogy ez rendben van, nem is, nincs is kétségem a felől, hogy rengeteg módosítót fogok készíteni, hogy még megerősítsük a jelentést az ügynökség beszámolója alapján, amit nagyon köszönök. Két-három téma nagyon röviden, nem akarom húzni az időt, a szükségesnél jobban. Először is az nyilvánvaló, hogy a migráció nagyon fontos téma. Olyan emberek érkeznek Európába, akik egy kicsit eltérnek tőlünk, különbözőek, és erre reagál a társadalom. Hát megpróbálom valahogy ezt a jelenséget egy átfogó megfogalmazással leírni. Ez ugye az idei jelentés egyik középpontja, a másik pedig a jogállamiság. Mert tehát ezt lehet látni szerte a kontinensen. Manapság a kormányzás esetében, hogy vannak azért eltérések, és az a meggyőződésem, hogy ha nem lépünk fel, hogy megakadályozzuk ezeket, a jogállamiságtól való eltéréseket, akkor komoly bajban fogjuk találni maguk, magunkat. Az egyik ország a másik után olyan csapdába fog potyogni, amiből nehéz lesz a kilábalás. Milyen jelenségekre gondolok? Például, amelyeket mások is említettek, mint a vészhelyzet bevezetése, ami aztán állandóvá válik. De hát nincsen állandó vészhelyzet, ennek nincs értelme. Ugyanúgy, mint ahogy annak sincs értelme, hogy a határokat lezárva tartsuk, azzal az érvel, hogy így majd el tudjuk kapni a bűnözőket, meg a terroristákat. De hát igaziból csak azokat tartóztatjuk fel, akik eh, turisták, eh, mint én és mások, eh, nem pedig a bűnözők, és a biztonságot célzó politikák a gyakorlatban nem igazán vezethet, vezetnek semmire. Erről kell beszélni érdemben. És az utolsó dolog pedig a jelentés felépítése az idejében. Két kolléga, én ezt elmondtam már az árnyék előadóknak, de most is elmondom. Ideális esetben idén rövidebb, rövidebb formába önthetjük ezt a jelentést, mint máskor, és az azt jelenti, hogy nem lesz 1500 módosító, amelyet be kell építeni mind, és amelyek minden témára vonatkoznak. Ezt leginkább Líviának mondom, a roma témával kapcsolatban. Ugye Soraya Post is dolgozik már egy témán, én nem csak azért mondom, hogy ugye valorizáljuk Szorája jelentését, mert ő konkrétan ezzel kell az emberekkel foglalkozik, hanem hogy ne kettőzzük meg a munkát, tehát ő, amit már elvégzett, azt ne duplikáljuk még egyszer. Tehát jól lenne, hogyha találnánk erre megoldást, és hogyha egy-két hivatkozást szeretne beletenni, azt nagyon szívesen beveszem a szövegbe, ugyanúgy, ahogy más kollégák is nyugodtan hivatkozzanak más témákra, de készítettem egy listát, és ezt körbe is fogom küldeni mindenkinek, az Európai Parlament jelentései és állásfoglalásai, amelyek most készülnek, vagy nemrégiben kerültek elfogadásra, vagy nem sokára elfogadja őket a parlament, mind-mind ugyanebben a témában és ahol úgy gondolom, hogy nem lenne értelme annak, hogyha megkettőznénk mindent, tehát hagyjuk ezeket a szövegeket, és hagyjuk a mi szövegünket politikaibbnak, röviden, tömören fogalmazzunk a területek korlátozott számáról. Én remélem, hogy valamennyi kolléga osztja ezt a véleményt. Azt tudom, hogy amennyire röviden én eredetileg szerettem volna tartani, az nem lesz lehetséges, de ha már a úton meg tudunk állapodni, már az is nagyon jó. Elnök, hát én nagyon csodálom az előadó optimizmusát, meglátjuk, hogy hány módosítót fognak benyújtani a kollégák hozzá. Én nem ösztönzök senkit erre, de hát majd meglátjuk, mi történik a gyakorlatban. A világegyetemben most elhangzott ez a felhívás, meglátjuk, meglátjuk, hogy Engel úrnak mi lesz a utána a feladata, benyújtja a lehető legrövidebb jelentést, és aztán meglátjuk a módosítókat. A tervezete az már elvileg rendben van. Na, hát én azt hiszem elég régóta itt vagyok már, hogy megsatszoljam, hogy mennyi módosítót fognak beküldeni, de hát mindegy. Kollégák, van-e valaki, aki nem szólt és szeretett volna? A következő hónapban Bécsbe megyek a titkársággal. Én voltam már ott korábban, de ez az első alkalom Michael vezetése alatt, hogy ellátogathatok az ügynökségbe. Tudom, hogy voltak mások, akik már jártak ott, és én ösztönzök mindenkit, hogy tartsa fenn a kapcsolatot az ügynökséggel. Ugye hatalmas területet fed le az ő munkájuk, és mindenkit ösztönöznék, hogy nyugodtan maradjon kapcsolatban az ügynökséggel. Először akkor Michaelnek adom át a szót a válaszadásra. Köszönöm, akkor hadd válaszoljak rögtön az ön kérdésére. Elnök úr, hogy az egyes képviselők munkáját hogyan tudjuk támogatni. Ahogy a kollégái is példákat adtak rá, mármint az együttműködésre, és itt gondolok Engel úr által említett állásfoglalás támogatására, ami egy konkrét kézzelfogható támogatás az ügynökség részéről, és aztán Járók asszony is beszélt a az együttműködés lehetőségeiről, és valóban ilyen jellegű együttműködést szeretnék eh, látni, majd később visszatérek a roma eh, kérdésre, amiket konkrétan felvetett, de ez is egy eh, érdekes megjegyzés volt. Ami az adatokat illeti, nekünk nagyon sok adat áll rendelkezésünkre, amely egyébként online is elérhető és kutatható, deszagregáltokról van szó, Emellett hajlandóak vagyunk a képviselőknek, vagy az asszisztenseiknek eh, briefingeket adni, eh, és mindenfajta megfelelő információt eh, átadni. Az alapvető információs rendszer azonban még nincs kész, erről Adamó asszony, erre Adamó asszony utalt. Ugyanakkor, amikor elkészül, akkor az egy értékes emberi jogi, illetve alapvető jogi adatbázis lesz majd. Jurek úr, köszönöm a megjegyzéseit. Hadd kezdjem el azzal, hogy megnyugtatom önt, eh, az ügynökség a mandátuma keretében mindenkinek a méltóságát eh, meg akarja védeni. Eh, természetesen ezt, az, ezt a mandátumunk és az EU kompetenciák keretein belül kell megtennünk. Sajnos az, amit ön említett, nem tartozik ide. Van élethez való jog a kártában, és egy sor más jog is föl van kész sorolva, ugyanakkor csak az EU kompetencián belül értelmezhető ez a jog és természetesen a mandátumunkra, illetve több éves keretre is oda kell figyelnünk. Spinelli asszony, ön beszélt arról, hogy meg kéne erősíteni a mandátumunkat, ezt én kedvesen megköszönöm. Mi is úgy gondoljuk, hogy meg lehetne erősíteni a mandátumunkat, és jó lenne az együttműködés rendőrségi és igazságügyi területen is, anélkül is akár, hogyha, hogy felkérne bennünket egy eh, intézet, emellett, eh, vagy egy intézmény, eh, emellett beadhatnánk véleményeket készülő joganyagokhoz akkor is, hogyha nem konkrétan fel, nem kértek fel konkrétan bennünket. Ami a migránsok helyzetét illeti, illetve a családegyesítés ezen a témán belül is, valamint a, a, az egyénre vonatkozó meghatározásokat. Meg kell akadályozni, hogy sérüljenek a jogok, már pedig sérülnének a jogok, hogyha olyan döntés születik, amely megakadályozza a családegyesítést. Itt utalok egy olyan jelentésre, amely a közelmúltban készült, és a reforma elkerüléséről szól. Ön beszélt a vészhelyzeti törvényekről, illetve rendkívüli állapotra vonatkozó törvényekről, és már mi az ezzel kapcsolatos munkánkat részben elkészítettük, a titkosszolgálatok általi megfigyelésekről készítettünk már egy jelentést, és ezt kiegészíti majd a második kötet a törvények tényleges érvényesüléséről, illetve az esetleges eh, felülvizsgálati, felügyeleti lehetőségekről. A kormányokkal beszélve ők maguk is eh, hasznosnak találják ezeket az anyagokat, amikor átértékelik vagy felülvizsgálják a biztonságra vonatkozó törvényeiket. Elnézést kérek, ha esetleg eh, a hotspoton és máshol végzett munkánkkal kapcsolatban zavart keltettem. Mi a, csak a tagállamokban vagyunk aktívak, a mandátumunk erre korlátoz bennünket. A külső határokon is eh, el akarunk azonban járni. Az, az, az amit akartam mondani, az az volt, hogy nem csak a hotspontokon, hanem a teljes külső határon szeretnénk látni a jogok érvényesülését eh, eh, a, a, amit mondtam azon túlmenően nagyon sok mindent teszünk Roma ügyben, járókasszony. Egy scoreboardot készítettünk, amely 2011 és 16 között próbálja bemutatni a fejlődést. Emellett a romák helyzetével kapcsolatban adatgyűjtést folytatunk abban a 16 országban is, ami az EU Midas 2-ben nem vett részt, tehát azt remélem, hogy ezzel egy teljes képet kapunk majd jelenlegi roma integrációval és kívásokkal kapcsolatos adatgyűjtés helyi szinten szintén zajlik és a roma ellenesség elleni fellépésben is nagyon szívesen együttműködünk önökkel. Intfelt asszony, köszönöm önnek és másoknak is a nagylelkű szavakat, amelyeket az ügynökségről mondtak és valóban nem kell félénknek lenni, azt hiszem ő használta ezt a szót, hogy félénk, ne is legyünk félénkek. Kiricsi asszony, ön azt kérdezte, azt kérte, hogy tegyek megjegyzéseket az olasz helyzetre. Nemrég jártam a szicíliai hotspotban, és Rómában is tartottam megbeszéléseket, és látjuk, hogy javul a helyzet, és vannak eredmények, amit meg kell tapsolni. Az egyik a egy olyan törvény, amely a gondnokság gyerekek felügyeletével foglalkozik. Szicíliában volt szintén előrelépés, senki nem mondja azt, hogy jó a helyzet, de ezek a lépések, amik történnek Olaszországban, illetve Görögországban mindenképpen üdvözlendőek. Metzola asszony a fő kérdése az volt, hogy terjed a gyűlöletbeszéd az interneten, és hogy nem teszünk eleget. Ez nem egy valami új ötlet, PPP partnerség, amire szükség van eredetileg, vagy egész egyszerűen csak a törvényt kell alkalmazni. Egyszerűen megúszszák az emberek. A legalapvetőbb probléma az, hogy Európa egyes részein bárki bármit mondhat, és nincsen semmilyen következménye. Más innovatív területeket nem akarok lekicsinyelni, de azért nézzük meg azt. Tehát alapvetően abból kell kiindulni, hogy egy bűncselekmény bűncselekmény független attól, hogy hol követik el. Metzola asszony szintén beszélt arról, hogy az ügynökség hogyan tehet többet, mely területeken, illetve hogy többet tehetnénk azért, hogy a visszaküldéseknél az emberi jogok érvényesüljenek, és itt azt gondolom, hogy az erőforrások hiányosságaira, kev- szűkösségére kell hivatkoznom. E, sajnálom, hogyha esetleg kihagytam valakit, Engel úrnak szintén köszönöm a kedves szavait, és mi is örülünk annak, hogy a jelentésében a jogállamiságra fog koncentrálni. Az alapvető jogok az nem minden, a jogállamiság ennél több, ugyanakkor mi mindig is ki fogunk tartani ezen elvek mellett. Köszönöm, Adam asszony, a konkrét kérdésekre szorítkozzon, kérem. Köszönöm, akkor nézzük a konkrét kérdéseket, válaszokat. Spinelli asszony azt a kérdést tette fel, hogy hogyan lehet ex post megjavítani valamit. Eh, hát ex ante kellene meggyani, megjavítani, illetve eleve úgy kéne elkészíteni a dolgokat, hogy ne legyen belőlük probléma. A jobb jogalkotási stratégia arról szól, hogy az alapvető jogi hatást is megvizsgáljuk, mielőtt eh, egy eh, jogalkotási anyag elkészül. Ez egy rendszer szintűen elvégzett munka a bizottságon belül, és mindig, amikor kiadunk hatástanulmányokat, akkor találkozunk kihívásokkal, érzékeny területeken konkrétan egyensúlyozni kell az érdekek között, a szükségességet, arányosságot kell értelmezni és értékelni, ez nem könnyű bizonyos területeken, és akkor most áttérek Kinicsi asszony kérdésére, ahol különösen érzékeny témák eh, jelentkeznek, például a terrorizmus elleni fellépésről szóló irányelv, eh, amely tavaly került elfogadásra, ott eh, körül kell határolni a jogszabályt a hatás ex post értékelésének lehetőségével. Ez meg is történt a parlamentnek hála. Most éppen ebben a folyamatban vagyunk, tehát a terrorizmus elleni irányelv hatásait elemezzük, és felvettük a kapcsolatot emberi jogi szervezetekkel, hogy segítsenek bennünket ebben az értékelésben. Tehát egyrészt van egy ex ante, amit a lehető legjobban megpróbálunk elvégezni, viszont egyes területeken az ex post értékelés, a jogszabály elfogadása után értékelés és elemzés is fontos ami a gyerekekkel kapcsolatos kérdést illeti, Michael erről beszélt, a Legge Zampa az egy jó gyakorlatnak számít Olaszországban, ugye ez a fiatalkorú gyerekek gondnoki felügyeletéről szól. a gyerekek jogai hotspotokon fontos. Eh, és hát november 7-én, 8-án lesz egy eh, gyerekjogi esemény, eh, amely egyrészt a migrációs, másrészt pedig a büntetőjogi területen foglalkozik a gyerekek jogaival. Metzola asszony feltett egy kérdést az online gyűlöletbeszéddel kapcsolatban valóban itt is tudatosítani kell, illetve a partnerségeket megerősíteni. A Máltai elnökség alatt volt egy eh, nagyon sikeres eh, workshop eh, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell ellennarratívákat készíteni a gyűlölet beszéd ellen, különösen az idegen gyűlölő gyűlöletbeszéd ellen. Itt számítunk a számítástechnikai cégekre, illetve a civil társadalomra is el tudom küldeni az ezzel kapcsolatos anyagot és adatokat. És a mi adataink szerint, ha jól emlékszem, hogy 59%-át távolítják el a tényleg bűncselekménynek minősülő gyűlöletbeszédnek a, a cégek. Tehát úgy látom, hogy van előrelépés. Ademos, egy dolgot elfelejtettem, és nem kis dolog. Intvelt asszony megjegyzésével kapcsolatban. Bár nincs itt, mégis lehet, hogy én félénk vagyok, de nem gondolom, hogy a bizottság politikai vezetése félénk lenne. Csak olvassák el Juncker úr beszédét. Rengeteget beszélt az értékekről, Timmermans úr tegnapi beszéde az Equinettel kapcsolatban egyszerűen formátumról van szó. Amikor egy politikai vezető vezetőt hívnak meg ide ebbe a bizottságba, szintén eljövünk. Nos, nagyon méltányosak vagyunk, mert például megengedtük önnek, hogy megvédje a bizottságot. Köszönjük mind a kettőjüknek, és én magam is azt szeretném, hogyha több kapcsolatfelvétel történne a képviselők, illetve az ügynökség között. Köszönöm önnek is, és adom asszonynak is. És kollégák, megyünk tovább. A hatos napi rendi pont következik, és én üdvözlöm az igazgatóját, a kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központjának, és érkeznek majd az igazgatóságtól is képviselők, Wolfgang Kötz és Zebranski. Thomas, nem, Zebranski úr nem jött, mert rosszul érezte magát, Götz úr van itt. Amikor leülnek, akkor hallgatjuk meg a jelentést az ügynökség 2016-os munkájáról, és ezután lehet kérdezni. Kocil úr már gyakran járt itt, ő fog beszélni, Gozdél úr, bocsánat, ő fog beszélni az ügynökség munkájáról. Már nem először van itt. Dear Chair, Honorable Mem- Tisztelt elnök úr, tisztelt Libe szakbizottsági képviselők, tisztelt európai parlamenti képviselők, szeretnék önöknek köszönetet mondani azért, hogy bemutathatom ma önöknek a 2006-os általános jelentésünket. Az első diát kérném. 2016 ez egy olyan év volt, amikor nagy változások voltak nálunk, ez volt az első éve a mandátumomnak, ugyanakkor elkezdtük a munkaprogram végrehajtását, elkezdtük a változtatások bevezetését, és ezeket is magyaroknak mindjárt bemutatom. A kihívás az az, hogy most megmutassanak részletekben a munkánkat, ezért a fő információkra, adatokra fogok koncentrálni. A droghelyzettel kapcsolatban új jelentéseket adtunk ki, 44 új publikációnk volt, ez eh, tudományos publikációkat is illet, Ennyi volt az év során. Ezen kívül kiadtunk még 27 tudományos dokumentumot vagy fejezetet. Ebben beszámoltunk a droghelyzet alakulásáról és az erre adott válaszokról. De a múlt évben három új jelentést is megfogalmaztunk. Az első a drogpiaci jelentés volt, ezt Brüsszelben Vramopulosz biztosan mutattunk be, és lehetőségünk nyílt akkor arra is, hogy az Európai Parlament képviselőit is tájékoztassuk arról, hogy ismételten felmértük a drogpiacot Európában, és ez 24 milliárd euróra rúg évente. Tehát e- ennyi, ekkora mértéke van a drogpiacnak Európában ez csak egy elsődleges becslés, ezt persze már a következő években tovább elmélyítjük, de mégis egy konkrét információt ad ez arról, hogy milyen hatással jár a drogpiac, a drog előállításra, kereskedelemre, és ez persze nagyon szoros összefüggésben áll a súlyos és szervezett bűnözéssel. Elfelejtettem említeni azt, hogy négy olyan terület volt, amelyet részesen kifejtettünk publikációkban, például a droghoz kötődő túladagolás meg előzése a naxolon segítségével, az internetes drogpiac megvizsgálása, és volt egy publikáció, amelyben a hepatitis C-ről írtunk, amely a droghasználathoz kötődik. Megpróbáltunk javítani néhány dolgot, például a láthatóságunkat. Egy millió látogatója volt a weboldalunknak a múlt évben, és egy kicsit kevesebb, mint 100 ezer látogató nézte meg a videóinkat. Tavaly folytattuk a videók kifejlesztését, ezek nagyon egyszerűen, didaktikus módon számolnak be bizonyos témákról, például az egyik leghíresebb videónk a YouTube oldalunkon a dekriminalizáció bemutatása, ez nem csak az Európai Unióban ez kifejezés, ez hanem Európai Unión kívül is. A következő dia, ezen kívül tovább fejlesztettük a um, politikai szolgáltatásainkat, a döntéshozatai szolgáltatásainkat, a Libesza bizottságtól 36 kérdést, kérést kaptunk, a különböző méretűek, jellegűek voltak ezek. Például, hogy mondjak egy példát, az MCDD részletes információval szolgált arról, hogy hogyan lehet az EU stratégiákat értékelni, ezen kívül különböző válaszokkal is szolgáltunk különböző kérdésekre. 36 nagyon fontos nemzetközi európai eseményen is jelen voltunk, itt információval szolgáltunk, az Európai Unióval, tagállamival együtt. Ez egyik ilyen esemény áprilisban volt tavaly. Ez pedig az ENSZ közülésének különülése volt, amely a drogokról szólt Londonban. És nem utolsó sorban segítjük a döntéshozatalt nemzeti, illetve európai szinten. Tavaly 18 technikai segítségnyújtást adtunk a tagállamoknak kérésükre, számos kérdésről beszéltünk ezek során, például, hogy egyet kiemeljek, volt egy látogatás Svédországba, az ottani kollégákkal találkoztunk, hogy jobban megértsük azt, hogy milyen mértékben változott meg a droghoz kötődő túladagolás helyzete. Ezen kívül elmélyítettük a tevékenységeket, amelyek a gyakorlati szakemberek, amelyet a gyakorlati szakembereknek adunk, a továbbképzést szerveztünk 150 tudósnak, akik vagy eh, a droghelyzet nyomonkövetésével vagy elemzésével foglalkoznak, ezen kívül elmélyítettük a cepollal és az együttműködést, ezen kívül 440 eh, bűnöldözési szakembernek is képzést adtunk, és 29 ezer specifikus letöltés volt a legjobb gyakorlatokkal foglalkozó portálon. Ez egy nagy referencia oldal az európai drogmegelőzés, kezelés, illetve a szociális újraintegráció szempontjából. Tavaly első alkalommal nőtt az új pszichoaktív anyagok megjelenése, amely megjelent az európai drogpiacon. Ezekről jelzést adtunk ki a korai figyelmeztetési rendszeren keresztül. Ehhez jön még az, hogy azon anyagok közül, amiket ellenőrzünk, 423 anyag volt megtalálható az európai piacon. Nagyon fontos ez az adat, mert nagyon sok esetben nagyon sok uh, alkalommal azt kérdezik, hogy mi a helyzet, hány új anyag jelent meg a piacon, és persze van egy kis növekedés, és valószínűleg ez következménye a jogalkotási fellépésnek is, amit az Európai Korai Jelzési Rendszeren keresztül adtak ki tanács szinten, vagy a tagállami szinten is de ez azt mutatja, hogy ez csak egy része a képnek, a másik része az az, hogy még mindig nagyon dinamikus a piac, nem azért, mert az új ö, anyag, ami megjelenik egy évben, majd el fog tűnni a piacról. Szeretnék rámutatni arra, hogy egy kicsit csökkent az új anyagok száma, viszont van egy másik tendencia, ez pedig az, az hogy a problematikus anyagok aránya nőtt. Novemberben hat kockázat elemzést fogunk kiadni ezen anyagokról, hogy megmutassuk, hogy mennyire fontosak ezek az anyagok. Ez a legnagyobb okozója a túladagolásnak az USA-ban jelenleg. Tehát nem csak arról van szó, hogy Európában mi történik, hanem arról is szó van, hogy mi történik más régiókban a világon. megmutattam azt, hogy mit tettünk az elmúlt évben, milyen szolgáltatásokkal álltunk elő, de nagyon fontos felmérni azt, hogy milyen hatásunk van, milyen hozzáadott értékünk, és ezt belsőleg megtettük. Tíz hálózati ülésünk volt, ezeket, ezek mindegyikén bizonyos specifikus feladatoknak szenteltük, és tavaly teljes mértékben végrehajtottuk az új jelentés készítési rendszert, amit két évvel ezelőtt fogadtunk el. Egy pont van, amiről nem gyakran beszélünk, legalábbis az elmúlt időszakban, pedig nagyon sok munkát végeztünk ezzel kapcsolatban, de a tagállami szinten is folyt ezzel kapcsolatban munka. Ez pedig a drogellátási indikátorok, az Európai Bizottság és a tanács elfogadott egy tervet, hogy ezen indikátorokat tovább fejleszték. Elmondhatom, hogy tavaly decemberben végrehajtottuk az utolsó fázisát annak, amiről döntöttek. Elemezzük az új adatokat, amelyek az új adatforrásokból származnak, például a nyílt forrású adatokat, vagy a nagy adatokat, és szeretném elmondani azt, hogy itt vannak kísérleti projektjeink a közös kutatási központtal. És hogy lezárjam az előadásomat, mi volt a teljesítményünk, összességében bizony emlékeznek arra, hogy a központunk munka programjában definiáltuk azt, hogy mi a prioritási szint minden egyes program esetében, az egyes szint esetében százszázalékos végrehajtást kell nyújtanunk a kettes szintűnél 80, a hármasnál legalább 60 százalék kell, és bizonyára tudják, hogy összehasonlítva az első évekkel, amikor ezt a rendszert alkalmaztuk, az első évben egy kicsit a 100% alatt voltunk az L1 alatt, az L2 tevékenységek kapcsán 80 alatt, de most az új nyomonkövetési módszernek köszönhetően, hogy az egész évben nyomon követjük ezt a munkát, nem csak az év végén, így jó, sokkal jobb teljesítményi mutatónk van. 97%-os a végrehajtási ráta az L1 tevékenység esetében, és ez a 3%-os hiány nem jár semmilyen következménye nincs igazi hatása a végső e, publikációnkra. Az L2 e tevékenységek esetében a 80%-os arány felett vagyunk, és sikerült kiegyensúlyozni azt is, hogy nem csak, hogy mi meghatározzuk a prioritásokat, hanem követjük is ezeket a prioritásokat a munkaprogram végrehajtása során, és az L3 tevékenységeknél is 60%-ot értünk el. Összességében tehát jó a teljesítményünk. Szeretném azt is kiemelni, hogy tavaly a munkaprogram mellett kifejlesztettük a hosszú távú stratégiát is 2025-ig, és erről már ez év elején beszámoltam önöknek. Néhány szót hadd szóljak a finanszírozásról. Három adatot ragadtam ki, amelyen meg tudom mutatni azt, hogy hogyan hajtjuk végre jobban a költségvetést, hogyan hajtjuk végre jobban a munkaprogramot. Az első a 100 százalék. Ez az első alkalom, hogy megtörténik ez, sikerült 100 százalékot elérnünk a kötelezettségvállalások végrehajtásában, ez tényleg rekord az ügynökségünk számára. A második adat, ez a 94,4 százalék, ez az az arány, ami amit az előző évben áthoztunk. Ezek olyan tevékenységek, amelyek minden ügynökség számára meghatározzák a költségvetést, a tevékenységeket. Ez is jól elvégeztük, és a múltban volt néha gond ezzel, és szerintem a 94,4% ez jó arány, és miért nem értük el a 100%-ot? Ez annak köszönhető, hogy néhány szerződés, megállapodás ez az év végén jön létre, a tagállamok nem tudtak még teljes képet adni például a Retoxról, Utolsó adat 16,5, ez pedig azon napok aránya, amíg, amikor, ami eltelik a között, amikor megkapjuk a számát, és amikor kifizetjük. Tehát ez azt jelenti, hogy költségvetési szempontból tehát nagyon jól haladnak a dolgok. A legutolsó dia, mik a legutóbbi fejlemények nálunk. Örömmel mondhatom azt, hogy a stratégiának megfelelően, amit elmondtam korábban ebben az évben, sikerült elvégeznünk az ügynökségünk belső átszervezését, egy új közegészségügyi egység is létrejött, három héten belül egy új terméket is adunk az ügynökség részéről. Ez például a drog használatra adott egészségügyi válasz. Ez első alkalommal készül egy ilyen publikáció. Tegnap kiadtunk egy publikációt, egy új eszköztárat, amelyel elemezni lehet a nemzeti és regionális drogpolitikákat. Vannak olyan dolgok, amelyek majd a következő hetekben jelennek meg, ezt már a következő alkalommal fogom önöknek bemutatni. Lesz a kaptagonról egy stratégiai beszámoló. Bizonyára olvashatták azt az újságban, hogy sokat írtak a kaptagonról. Nem tudjuk, hogy ez tényleg kaptagon volt-e vagy sem. A végső válaszra néhány héten belül kerül sor. sor. Novemberben a Darknetről is fogunk egy jelentést kiadni, az Európol is vizsgálta ezt, vizsgálták a dahnatot a szervezet bűnözés a droghasználat szempontjából. A, az igazgatók a különböző ügynökségektől találkozni fognak, Avramopoulos biztossal is találkozunk, lesz novemberben egy Lisszaboni találkozó is, és nem utolsó sorban a Nemzeti Portugál drogkoordinátorral együtt megszervezzük a Lisszaboni függőségi konferenciát. Több mint 1200 részevő lesz, ezzel ez egy igazi rekord. Ennyit szerettem volna önökkel megosztani, és persze szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre. Okay, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nos, Holnap egyébként a szavazáson sorra kerül az egyik dosszié, amelynek én elnyékelő adója vagyok. Először Tomnak adom meg a szót. Utána Anna. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni először is, hogy mennyire hálás vagyok az előadásokért. Nagyon informatív beszámolt hallottunk ismét, és jelentős előrehaladást sikerült elérni az elmúlt években. Én nagyon hálás vagyok önnek ezért, igazgató úr, és a munkatársainak is. A kábítószerek kérdését a társadalom gyakran ignorálja, pedig nem így kellene tenni. Nemrégiben ellátogattunk Marokkóba, és ott sokat hallottunk olyan projektekről, amelyeket a kábítószer megelőzés témájában hajtanak végre. Ennek a kérdésnek globális a jelentősége, hatása. Aki ezt nem látja, szerintem vak, vagy egész egyszerűen ignorálni akarja a problémát. Én azt javasolnám mindenkinek, hogy ezt az a, a szűklátókörűséget adjuk fel. Több kérdő, kérdésem is van a jelentéshez kapcsolódóan. Ebben a parlamentben általában a kvantitatív mutatókat követjük nyomon, tehát hogy voltak-e beavatkozások, incidensek, hogyha, és nézzük, hogy a számadatok hogy alakulnak, tehát van emelkedés. De én dolgoztam szociális munkásként az utcán, és nem csak a számadatok érdekelnek, tehát nem csak a kvantitatív jellegű információ, hanem a minőség is Például, hogy a felhasználók mennyire gyorsan válnak függővé az új szerektől, amelyek a piacra jutnak. Nemrégiben a Csakosztársaságban volt lehetőségem eszmecserét folytatni a kollégáimmal ebben a témában, és az a benyomásom, hogy egyre agresszívek, agresszívebbek ezek az új szerek, amelyek megjelennek a piacon. Tehát sokkal könnyebb függővé válni tőlük. és most már újra növekszik ezeknek az előfordulása pár évnyi csökkenés után. Tehát ezzel kapcsolatban érdekel a véleménye, és az, hogy az ügynökség hogyan kíván erre reagálni. Tomásznak köszönöm, mondja az elnök, és Anna következik. Ferende, Köszönöm szépen, elnök úr, és én is szeretném megköszönni a kábítószerfüggőség Európai Megfigyelő Központjának az előadását. Az konkrétan most nagyon fontos ez a téma. Holnap ugye szavazunk is majd. Beszélünk az egyik veszélyes szerről, a Delon amelyet említettek, és ez egyre gyakrabban jelenik meg az utcákon. Nagyon sokat dolgoztam ebben a témában, és ami engem a leginkább aggaszt, az az, hogy az interneten is elérhetőek a kábítószerek. Ezek ugye leginkább a fiatalokhoz juthatnak el. A hazám Svédország, és az ott szerzett tapasztalatok alapján mondom, hogy a fenetil típusú kábítószerek már több halálesetet okoztak. Most ugye van egy közös adatbázis, amelyben én bízom, és remélem, hogy ez gyorsan fog fejlődni, hogy időben megkaphassuk az információkat, és fel tudjunk készülni a piacon megjelenő új kábítószerek okozta nehézségekre. De egyébként nem minden tagállamban tagállamba érkeznek egyszerre ezek a szerek, tehát lehet, hogy egy kábítószer a spanyol piacon már elérhető, Svédországba pedig csak egy-két évvel később jut el. Tehát ami a legfontosabb e tekintetben a lényeg, hogy mindenképpen együttműködjünk, és használjuk fel azt a tudást és tapasztalatot, amivel már rendelkezünk. Az információ áramlás nagyon fontos a szociális munkások, a rendőrség között, Európai Unió szerte, mert jelenleg a helyzet messze van az optimálistól. Tehát sokat tennivaló még, de reménykedem abban, hogy önök az összes ilyen fronton aktívan tevékenykednek. Hát sajnos előfordul, hogy a tagállamok nem mindig tudják begyűjteni az összes információt, és ezeket eljuttatni az Európai Uniónak. Megköszönöm még egyszer, és remélem, hogy együtt tudjuk folytatni a küzdelmet. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Anna Gomes következik. Sorry. Very good. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy Götz úr itt van. Nagyon fontos ez a jelentés, ugye, mint mindig, és uh, ismét meghallgatjuk Önt az MCDDA képviseletében. Az előadó egyik kérdéséhez kapcsolódva tennék fel én is egy másikat. Két évvel ezelőtt ugyanebben a szakbizottságban utaztunk el, ennek a bizottságnak a keretében utaztunk el Kínába, hiszen Kína a pszichoaktív anyagok egyik nagy szállítója. Ezek ugye megjelennek az interneten, és itt aztán elég egy kis molekula változtatás, Tehát a lényeg az, hogy a kínai fél figyelmét próbáltuk felhívni arra, hogy talán akaratlanul is milyen szerepet játszanak. Kérdezem, hogy az önök tapasztalata micsoda, megváltozott-e már ez? És talán lehetséges-e, hogy ez az oka annak, hogy az egyes anyagok száma csökkent? Ugye már több mint 400 féle ilyen anyagot találtak az EU-ban. És kérdezem, hogy vannak-e más főbb beszállítók, ahol laboratóriumokat találtak, amelyek ezeket az anyagokat létrehozzák, vagy akár manipulálják a, a vegyületet. És még egy kérdés, nagyon érdekelne engem a kaptagonnal kapcsolatos véleményük, értékelésük. Pont ma indul be egy új szakbizottság működése a terrorizmus ellenes témában. Remélem, hogy el tud majd jönni, mert az a jelentés szerintem eh, nagyon fontos lehet, nem csak a katagon, hanem a eh, sötét net eh, felhasználásáról szóló is. És amikor az én figyelmemet felhívták erre, az pont akkor volt, amikor ellátogattunk néhány évvel ezelőtt az önök ügynökségéhez. Tehát ezzel kapcsolatban az érdekel engem, hogy a rendőrség, a vámügyi hatóságok nincsenek felkészülve erre, nem működnek megfelelően az ellenőrzések, például a repülőtereken, hangárokban, a kikötőket már nem is említem, mert ugye most már még a tenger járókra is gondolni kell, tehát rengeteg helyen kellene ellenőrizni, és érdekelne engem, hogy történt a javulás. Tehát nem csak a tudatosság szintjén, hanem a berendezések, a felkészültség, a hozzáállás szintjén is. Tehát különösképpen, amikor tudjuk, hogy ugye mi a helyzet, tehát tudjuk, hogy a kaptagon ugye olyan szer, amelyet a Daesh is használt, tehát hogy, hogy hogy állunk az ellenőrzéssel. Végül pedig, ha jól értettem, amit a mutatókról mondott, akkor ugye ezek leírják a teljesítményüket, és az egyik esetben a célkitűzést 60, a célkitűzést 60%-ban teljesítették. De kérném, hogy fordítsa ezt le a számunkra is érthető nyelvezetre, az mit jelent, hogy humán erőforrásokra van szükségük? Hát persze az érthető, és nagyon tapasztalt emberekre van szükség, tehát vegyészekre, akik tényleg értik, hogy miről van szó, és tudnak foglalkozni ezekkel az anyagokkal. Tehát kérdezem, hogy van-e elegendő humán erőforrás, van-e elegendő pénzügyi erőforrás, amely a rendelkezésükre áll? Köszönöm. Köszönöm, Anna. Kérdezem, hogy van-e még valaki, aki szólni kíván? Ha nincs, akkor visszaadom az uraknak a válaszolás lehetőségét. Köszönöm, úr kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm a kérdéseket. Először néhány megjegyzést teszek, és válaszolok Zdehovszki úr kérdéseire. Azt gondolom, hogy a kábítószerpiac alakulása valóban most változóban van. Mindenféle anyag folyamatosan jelen van, és ezeket folyamatosan használják és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az új pszichoaktív anyagok meglétének a erősödése nem jelenti azt, hogy a régi hagyományosabb drogok, a heroin például eltűnt volna a piacról. Épp ellenkezőleg ugyanúgy jelen van a heroin is. És arra is emlékeztetném önöket, hogy amikor az európai kábítószer jelentésben nyújtottuk idén július, júniusban, akkor azt is elmondtam, hogy a mennyiség, például a kokain mennyisége és rendelkezésre állása Európában növekszik. Tehát nem le, lehetünk túl nyugodtak a jelenlegi helyzetben a hagyományos drogok is jelen vannak ugyanis. Egyelőre még nem tapasztaltuk azt, hogy a kokain fogyasztása növekedett volna. Természetesen ezt a témát tovább fogjuk vizsgálni az Európollal és más ügynökségekkel együttműködésben, hogy a kábítószerpiaci jelentés következő megjelenésekor be tudjunk erről számolni, hogy hova tűnik a kokain itt marad Európában, és itt fogyasztják, vagy Európa most már egyfajta habként működik, hogy innen áramlik tovább ez a szer más országokba. Ez az egyik dolog, a másik pedig a kábítószerpiac, már mint az új pszichoaktív anyagok megjelenése, és ezeknek a piaca nagyon volatilis, nagyon érzékeny, úgy tapasztaljuk, hogy mint hogy egy kicsit csökkent volna az új pszichoaktív anyagok száma, száma de a legproblémásabbak viszont egyre nagyobb mennyiségben vannak jelen. Mint például a fentanil, és van köztük olyan, hogy mondjuk 400-szor vagy 600-szor erősebbek, mint a korábbiak. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal kisebb mennyiségnél is megnő a túladagolás veszélye. Erről már az USA-ban is, USA-ból is vannak tapasztalatok. 182-en veszítik életüket naponta a túladagolás miatt az USA-ban. És 40-60 százaléka ezen halál eseteknek a fentanilhez kapcsolódik. A fentanil egyik hatása, ami kiderült egyes tagállamokban, hogy ezek az anyagok nem csak mondjuk a heroinnal keverve jelennek meg a piacon, hanem a kokainnal és az amfetaminnal együtt. Tehát ez egyfajta, ugye az áruk piacára így bekerült, függetlenül attól, hogy milyen típusú kábítószert árulnak, bekeverik a fentanyl, tehát ezért nagyon veszélyes ez. Jelenleg azonban nincsen olyan bizonyítékunk, amelynek alapján kijelenthetnénk, hogy az újszerek addiktívabbak, mint a korábbiak. Igaziból a fogyasztói szokások is változtak az elmúlt 20-25 évben. Az biztos, hogy van a fogyasztóknak egy ö, olyan kategóriája, amelyek a hangulata, igényei határozzák meg az aktuális fogyasztás mennyiségét. Tehát a helyzetet még továbbra is nyomon kell követnünk. Következő kérdés az konkrétan a fentanéra vonatkozott. Igen, ezt meg tudom erősíteni, hogy ez e, valóban egy fontos téma, és hogy együtt dolgozunk a hatóságokkal. Egyébként a svédországos kapcsolattartó ponttal is együtt dolgozunk, hogy értsük az adatokat, illetve azt, hogy a svédországi túladagolás miatti halálesetek száma miért növekedett, ennek mi a magyarázata? A kollégákkal együtt vizsgáljuk ezt, de az biztos, hogy a fentanilok szerepet játszanak, de egyébként nem ez az egyetlen anyag, amelyet összekevernek a heroinnal, és ami könnyen okoz túladagolás általi halált. Találtak más szereket is, például a benzodiazepin. A benzodiazepinek nagyon mérgezőek, gyakran használják őket az öngyilkosságot elkövetni kívánó személyek, mert a benzodiazepin egyben a heroinnal keverve erősebb, mint önmagában, tehát öngyilkosságot el lehet vele követni, tehát gyakorlatilag halálos, hogyha ezt összekeverik, ezt a két drogot. Nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy a korai előrejelző rendszer, amelyet Európában működtetünk és koordinálunk, jól működik. Európa a világ egyetlen térsége, ahol egyáltalán létezik ilyen monitoring rendszer. Ez a rendszer a 7-7 napján 24 órában működik, és ahogy elhangzott, nagyon fontos, hogy az információt azonnal megosszák egymással a tagállamok, és itt pontosan erről van szó. Ez a rendszer egy másik okból is egyedülálló. a szociális és az egészségügyi oldalról is szoros a koordináció. Az Európol is részt vesz ebben, tehát egészen egyedülálló az együttműködés, hogy nemzeti és európai szinten együttműködik a rendőrség az egészségügyi és a szociális szektorokkal, és ezért ennyire sikeres egyébként ez és ez az oka annak is, hogy novemberben Lisszabonban a Tudományos Bizottság ülésén hat kockázatelemzést fogunk végrehajtani párhuzamosan. Az információt pedig az ülés után rögtön nyilvánosságra is hozzuk, tehát hogyha megnézik, hogy milyen határozatok születtek, amelyeket idén, illetve tavaly a parlament elé tártak, ez mindig általában a tanács döntése, a bizottság javaslata alapján, hogy milyen anyagok szerepeljenek a listán, és a tanács ezt figyelembe veszi. Az utolsó kérdés pedig Gomez asszonytól érkezett. Köszönöm szépen a folyamatos támogatást, és köszönöm azt is, hogy ellátogatott hozzánk. És hát először is ugye felvetette Kína kérdését. Kínában azt tapasztaltuk, de hát igaziból csepp a tengerben ez az egész, de azt láttuk, hogy tavaly 20 különböző anyagot tiltottak be Kínában. Hát mondjuk, hogyha ezt a 20 anyagot a ezer, vagy nem tudom én hány anyag létezhet potenciálisan, hogyha a vegyi megoldások határtalanok, akkor tényleg ez csöpnek tűnik a tengerbe, de ettől függetlenül azért nem mondom, hogy a helyzet változott, és ugye rákérdezett arra is, hogy vannak-e más nagy beszállítók. Én azt gondolom, hogy India is most már fontos beszállító, de, de Kína vezet magasan e tekintetben. És az európai kábítószerpiaci jelentésre utalva mondanám, hogy tavaly említettük benne, hogy Rotter, csak Rotterdamban 30 ezer konténer halad át naponta a kikötőn. Tehát tényleg nagyon fontos a titkosszolgálati információk megosztása, ahogy ezt már többször hangsúlyoztuk, és ehhez viszont az kell, hogy a szolgálatok bízzanak egymásban, és hogy ne tegye senki közzé ezt, vagy ne legyen kiszivárogtatás. A siker kulcsa, siker titka hogy a vámhatóságok, a rendőri szervek le tudják fülelni ezeket, az valóban a, az információk megosztása. Nagyon sok fejlemény van egyébként, a MAOK munkája is nagyon fontos, és szeretném még azt is kihangsúlyozni, hogy az Európol a múlt héten indított egy kezdeményezést, hogy legyen uh, egy ülés, amely arról szól, hogy a határokon hogyan reagál Európa a kábítószerkereskedelemre. Tavaly a jelentésben is leírtuk már azt a megállapítást, hogy a kábítószerek piaca az a szervezet és súlyos bűnözés, szervezet bűnözés esetében is komoly finanszírozási forrás. Tehát nem csak a terrorizmus és a migráció témáira kell odafigyelnünk, hanem erre is. Ami pedig a teljesítményi, teljesítményünket illeti, köszönöm szépen, és az erőforrásokra vonatkozó kérdését is köszönöm. Röviden válaszolok. Az első dolog, amit elmondanék, az az, hogy amikor a rendszert felállították, illetve amit elfogadta ezt az igazgató tanács, akkor az igazgató javaslatára tette ezt meg. Götz úr az én elődöm volt akkor az igazgató, és a bizottság és a parlament azt kérte, hogy azonosítsuk jobban, hogy mik a központ prioritásai. Tehát, hogyha irányítunk egy ilyen intézményt, akkor nyilván választás, választani kell, hogy mik a prioritások. Az elején azt mondanám, hogy amikor ugye elkezdtük a rendszer működtetését, végrehajtását, tehát nyilván eh, a gyakorlatban is sok eh, tapasztalatot szereztünk, de arra az derült ki, hogy a program végrehajtásakor sokszor nem eh, adtunk elég prioritást, erőforrást a legfőbb tevékenységünk végrehajtására. Tehát, hogyha korlátozódnak az erőforrásaink, akkor melyek azok a tevékenységek, amelyeket nem adhatunk fel? Ettől vagyunk mi a, a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelő Központja. Tehát a jelentések, a tudományos vizsgálatok, beszámolók, és így tovább, ez nem egyfajta szifi, ez nem egy karácsonyi kívánságlista. De, hogyha mondjuk nem kapunk elég erőforrást mindenre, akkor meg kell, hogy határozzuk a prioritásokat, hogy mi lesz, mik lesznek azok a feladatok, amelyeket elvégzünk. A 60%-os teljesítés az most jó, mert ez azt jelenti, hogy az alapprioritásokból ennyit már sikerült teljesíteni, és ami az erőforrásokat érinti, már egy másik ülésen, az előző ülésen ezt megválaszoltam, és szeretném megköszönni ennek a szakbizottságnak a támogatását a jövő évi költségvetésre nézve. Hát az aggájaink azok ugyanazok, mint másoké, ugye a 2020, a Brexit utáni időszak, az ezutáni finanszírozás. Hát az biztos, hogyha azt szeretnék, hogy a szolgáltatásainkat folytassuk, akkor a következő több éves pénzügyi keretbe be kell ezt emelni. Köszönöm szépen, kérdezem kollégáját kíván -e szólni. Uh, Köszönöm elnök úr, kedves szakbizottsági tagok. Ugye engem az Európai Parlament jelölt ki független szakértőként, Tomás Szabanszkivel együtt, aki sajnos megbetegedett, és azért nem tudott ma eljönni. A, az MCDDA igazgató tanácsában mi vagyunk az önök füle és szeme, és sok pozitív dologról számolhatok be, de azt hiszem önök is látják, tudják, hogy jól teljesít ez az ügynökség, amióta az új igazgató átvette a munkát, tényleg a munka minősége, mennyisége tovább javul, és igen, komoly a munka, nagyon gyorsan és sokat kell dolgozniuk a kollégáknak. Az egyetlen gond az erőforrások lehetnek. A múltban is támogatták a kollégák ezt az ügynökséget, most is erre van szükség. Hát tudják ugye a múltból is, hogy hogyan alakult a végén a költségvetés. Hát néhol tudtak segíteni, néha nem, mert a költségvetéssel foglalkozó szakemberek kezében több hatalom van, és gyakran nem is a parlamentiek, hanem a tanácsiak kezében. Úgyhogy én csak annyit tudom kérni, hogy annyit tudok kérni, hogy legyenek szívesek, támogassák az ügynökséget, álljanak ki a költségvetésért. Hogyha bármi nem működne, már a legkisebb kockázat esetében is én azonnal figyelmeztetném önöket, ez a feladatom, de a sikerről, a pozitív eredményekről való beszámolás az az igazgató feladata. Megköszönjük köszönjük önnek is a munkáját, nagyon sokat számít ez is, köszönöm. Megköszönöm a kollégáknak a kérdéseket, észrevételeket ebben a vitában, és rögtön rá is térnénk a következő napi rendi pontunkra, amely a vagyoni eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozó végzéseknek a kölcsönös elismerése. Natalie Griesbeck az előadónk, és most ő be fogja mutatni a jelentés tervezetét. Kollégák, emlékeztetném önöket arra, hogy a meglévő tanácsi keretdöntést váltaná fel a rendelettervezet, és kettő ugyanis, amely a kölcsönös elismerésről foglalkozik, már részben harmonizálták ezt. A, egy rendelet és egy irányelvben, amely a bűncselekmények útján szerzett vagyoni eszközök befagyasztására és elkobzására vonatkozott, viszont a harmonizált kereteken kívül is szükség van a kölcsönös elismerésre, a haláleset és egyéb események miatt, ahol szigorú határidőket kell megszabni. 2014-ben a parlament egy másik eszközt is elfogadott, ez ugye az európai vizsgálati parancs volt, és itt is több kérdés felmerült a kölcsönös elismeréssel kapcsolatban, az arányosság, illetve a, az, az alapjuk, hogy mikor lehet az elismerést megtagadni. Most átadom a szót Natali Kriszbeknek, hogy bemutassa a jelentés tervezetét, parancsoljon. Merci, Monsieur le Président, cher Claude. Köszönöm, eh, kedves eh, elnök úr, kedves Claude. Eh, örülök, hogy itt lehetek, és bemutathatom ezt a zállás, ezt a jelentéstervezetet, amely a kölcsönös elismerésről szól a javak befagyasztása és elkobzása témájában Mielőtt elkezdem, két megjegyzést eh, tennék. Először is aláhúznám a fontosságát ennek az új európai eszköznek, amely részévé válik egy szükséges arzenálnak, amely a terrorizmus, illetve a szervezet bűnözés elleni harc végrehajtásához szükséges. Ez egy nagyon fontos, nagyon fontos eszköz a terrorizmus finanszírozása ellen, illetve a szervezet bűnözés használata finanszírozása ellen Ráadásul ez az eszköz használható lesz arra is, hogy kompenzáljuk ezeknek a bűncselekményeknek az áldozatait, vagy eh, finanszírozzuk a szervezett bűnözés elleni harcot, mert azt is tudjuk, hogy nagyon sok pénzről van szó, és eh, eh, le kell állítani a pénzáramlását a bűnöző szervezetek felé 89%-a eh, fölötti az aránya annak a bűnös profitnak, amit eh, nem foglalnak le, eh, nem koboznak el, tehát ez egy nagyon fontos eszköz. És mint más területeken is, együttműködési probléma van a tagállamok között, tehát vannak nincs meg az, hogy kétértelműség nélkül fellépjünk a határon túl átnyúló bűnözéssel szemben. Ez bizonyítja, hogy mennyire szükséges az a rendelet. A második megjegyzés az az, hogy aláhúznám a fontosságát a választott eszköznek. Ahogy önök is tudják, egy rendeletről van szó, nem pedig egy irányelvről, és ennek én különösen örültem más kollégákkal együtt is, mert ez egy kulcs eleme a javaslatnak, jogbiztonságot ad, és kiiktatja a az irányelv transzpozícióvájával kapcsolatos esetleges problémákat gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a végrehajtás. Akkor most gyorsan áttérnék a jelentés tartalmára, amihez négy jelentést fűznék. Először is az alapvető jogok védelmét akarjuk megerősíteni. Egy nem elismerési záradékot, vagy egy nem végrehajtási záradékot is hozzá akarunk fűzni a jelentéshez akkor, amikor nem érvényesülnek az alapvető jogok. Önök is tudják, hogy ez a parlamentnek egy szokásos kérése. Sokan azt mondják egyébként, hogy nem érdemes egy ilyen klauzulát hozzáfűzni, mert magától értetődő. Én mégis úgy gondolom, hogy a dokumentum elemévé tenni, eh, nagyon is eh, fontos. Emellett eh, az eljárási garanciákkal kapcsolatban is nyújtottam be módosítót, illetve szeretnék módosítani. Nyilván az információhoz való jog az érintettek esetében, de akár a harmadik személyek esetében is, akikre egy ilyen határozat, befagyasztási vagy elkobzási határozat kihatással lehet. Ez egy olyan terület, amely jogilag eh, fontos. Jogilag fontos, hogy a harmadik személyekkel is eh, az eljárási dolgokat tisztázzuk. A negyedik eh, megjegyzés pedig az egyszerűsítés szándékára vonatkozik, egyszerűsítés és tisztázás, mert fontos tisztázni bizonyos rendelkezéseket a rendelettervezetben. E, itt e, a kölcsönös elismerés egymáshoz közelebb hozásáról van szó, illetve a többi európai vagy más európai jogszabályokhoz való viszonyról van szó. A harmadik cél ezen belül az, és szintén fontos, hogy javítani szeretnénk a gyorsaságát és hatékonyságát a kölcsönös elismerési folyamatnak, tehát a határozatok kölcsönös elismerését, és ki akarjuk dolgozni az egyszerűsített határozat átadási eljárásokat, amely a központi hatóságokra támaszkodna e, rövid határidők érdekében, mert ezek a hatóságok egymással gyorsan tudnak kommunikálni, ezek a központi hatóságok, és így a végrehajtás is gyorsabbá válhat, hogyha a jogi keret megengedi. E, és akkor végezetül, ugye e, befejezem, elnök úr, fontos az is, hogy európai szinten, illetve a tagállamok körében lehetővé tegyük az optimális kezelését a befagyasztott vagyonnak, illetve elkobzott vagyonnak, és azt társadalmi célokra tudjuk költeni. Itt külön megemlítem az áldozatok kárpótlását, az áldozatok családjának kárpótlását, vagy a megkárosított vállalkozások kártalanítására is gondolok, illetve másik cél lehet a szervezett bűnözés elleni harc finanszírozása, másik társadalmi cél. Remélem, hogy ez egy jó, jó kis jelentés lesz, és várom a kollégák hozzájárulását a munkánkhoz. Köszönöm. Köszönöm, Natali. Akkor jönnek az árnyék előadók. Polizi úr nevében Metzola asszony fog beszélni. Köszönöm az árnyék előadónk helyett én fogok most beszélni, aki választókerületi munkát végez, és ezért nem lehet itt. Úgy gondolja, hogy a módosítók, amelyeket a raportőr benyújtott, összhangban hozhatók, összhangban vannak az EPP terrorizmus és szervezett bűnözés elleni prioritásaival. Nagyon is egyetért a árnyék előadónk azzal, hogy fontos, hogy rendeletről van szó, nem pedig irányelvről, mert ez a jogi eszköz a legalkalmasabb arra, hogy áram alasítsuk a szabályokat, és a határon átnyúló szervezet bűnözés és, határ, és terrorizmus elleni harcot hatékonyabbá tegyük. Poliéze úr emellett benyújt egy sor módosító indítványt, és majd be is nyújtott, amely arra irányul, hogy társadalmi célú felhasználásra kerüljenek az elkobzott javak. E, ezt, a, ezt is támogatjuk. E, az olasz modellt e, javasoljuk figyelembe venni, amelyben nem csak a szervezetek meggyöngítése a cél, amikor elkobozzák a javakat, hanem az is, hogy az áldozatok és a közösségek javára használják fel az elkobzott javakat. Az árnyék előadó emellett támogatja a raportőr álláspontját, amikor az a kommunikációt akarja javítani a különböző végrehajtó szervek között. Azonban úgy gondolja, hogy az árnyék előadói üléseken további témákat is fel kell majd vetni. Ezt majd Grisbeck asszonynal eh, hamarosan közli is, hogy mely területekre gondol, és eh, további módosítókat is szándékozik benyújtani. Köszönöm a szocialisták és demokraták nevében. Millian úr helyett Pável úr fog beszélni. Köszönöm. Elnök asszony, köszönjük a jelentését eh, jónak tartjuk a jelentést. Üdvözöljük a bizottság javaslatát a befagyasztásról, illetve az elkobzásról. Ez egy nagyon hatékony eszköz a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban, mert megfosztja a bűnözőket a tevékenységük gyümölcsétől, és a raportőr is említette, hogy az elkobzás, de az epp és árnyék is említette, hogy az elkobzott javak kompenzálásra is felhang, felhalmozhatók, illetve lehet belőlük finanszírozni a bűnmegelőzést vagy a bűnüldözést annak is örülünk, hogy rendelet lesz és nem irányelv, amely még inkább közelebb hozza egymáshoz az európai szabályozást az Európai Bizottság szakértői és különböző területek szakértői is megletek hallgatva a témában. Ezt is üdvözöljük, három dologra térnék ki. Az első az az, hogy mi lehet az alapja annak, hogy nem hajtanak végre egy ilyen határozatot, vagy nem ismerik el. Itt a jogalapok teljes megérthetőségére és világosságára van szükség. E, meg kell különböztetni a kötelező és az opcionális jogalapokat. E, például e, ilyen van a letartóztatási, európai letartóztatási parancsnál is. A frakció prioritása az, hogy az alapvető jogok érvényesüljenek, a raportőr is beszélt erről, itt eh, ebben a témában eh, további eh, védintéz, óvintézkedéseket akarunk látni az anyagban. Ami pedig a végrehajtás időintervallumát illeti, nem teljesen tartjuk tisztességesnek a bizottság javaslatát, azt gondolom, hogy erről a különböző rendszerek, bocsánat, a megosztás, az elkobzott évek megosztásával kapcsolatban eh, nem tartjuk teljesen tisztességesnek a bizottság javaslatát, tehát hogy tízezer fölött mi történjen, majd tízezer alatti összegeknél, 10 euró alatti összegeknél, erre vonatkozóan további vitákra van szükség, illetve módosítók is várhatók. FDT, Kora úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, nagyon kiváló munkát végzett a jelentéstervezet előkészítésében, és az árnyék előadók észrevételeit az összes többi frakcióból mindig nagy figyelemmel hallgatta. Szeretném kiemelni először is, hogy egyetértek vele az eszköz megválasztásában. Ennek helyettés, helyességében a rendelet az sokkal jobb eszköz, közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, az EU-ban, és így végre tisztánlátást biztosít, az értelmezés és egyszerűbb és így sokkal hamarabb lehet eljárni az ilyenfajta vagyon elkobzásában, illetve befagyasztásában. A cél az, hogy a bűnszövetkezetek működését megakadályozzuk, és uh, itt a pénzmosásról is szólni kell. Én vagyok a uh, irányelvvel kapcsolatos előadó. Itt bevezettek egy új cikket az elkobzásra vonatkozóan. A e, bírák e, elkobozhatják e, egy olyan ítélet esetében is, ami még nem végleges a bűncselekményben szerzett javakat. Szerintem ez nagyon fontos klauzula. A kölcsönös elismerés esetében ez a mostani rendelet, amelyet tárgyalunk, szintén nagyon fontos. Itt olyan eljárásról van szó, ahol büntetőjogi ítélet születik. Az alapjogok tiszteletben tartása az természetesen elengedhetetlen. Olyan országból jövök, ugye Olaszország nagyon kemény jogszabályokkal lépett fel, a bűnözői körökkel szemben a bűncselekményekből szerzett fagyon elkablás, elkobzására és befagyasztására. És ezt úgy tudtuk elérni, hogy az alapjogok nem sérültek, és azt is meg tudtuk oldani, hogy az érintett hatóság már meghozhatta ezt a döntést, mielőtt még az ítélet megszületik. Azt is helyesnek tartom, hogy a visszaérések elkerülése érdekében ezen vagyon kezelése megfelelő legyen, hogy a társadalmat támogató célokra használják, és azt is támogatjuk, hogy legyen egy alap az EU-ban, ahova beérkeznek ezek a vagyonok, és ezek az elkapott vagyon tárgyak, és hogy ezt társadalmi problémák megoldására lehessen felhasználni. A folyamat felgyorsítását támogatjuk mi is, és nagyon fontos, hogy a tagállamok hatékonyan és nagyon gyorsan működjenek egymással, tehát az érintett tagállamok között az információnak zökkentés, zökkenőmentesnek kell lennie. Köszönöm. Köszönöm szépen, Korá úr. Barbara, te is szót kell, tessék. Ah, Először is szeretném gratulálni, szeretnék gratulálni Natalinek a kiváló munkához, amelyet eh, készített, különösképpen a módosító indítványokra gondolok, amelyek az alapjogok védelméről szólnak, az eljárás jogi garanciákra, illetve az elkobzott javak vagy befagyasztott javak eh, felhasználására, hogy az áldozatokat segítsék, Eh, akik a szervezett bűnözés karmai közé kerültek. Nagyon örülök eh, mindig, amikor látom, hogy a hatékonyság és a gyorsasság mellett megjelenik az emberi jogok eh, védelme is, tehát az alapvető jogok és az eljárási garanciák tiszteletben tartása. És ebből a szempontból nekem sincs gondom azzal, hogy elfogadjam, hogy inkább rendelet legyen ez az eszköz, és ne pedig uh, irányelv. A 30-as, 31-es uh, módosító, ahol ugye javasolja, hogy legyen lehetőség a, a határozat elismerés és végrehajtás megtagadására, hogyha mondjuk egy ilyen lépés nem kompatibilis az állam kötelezettségeivel az EU alapjogi kartája, illetve az EU szerződése értelmében szintén fontos. Az előadó módosításai nagyon sokat javítanak, és én is az előadóval kívánok együttműködni azért, hogy az alapvető jogok és az eljárási garanciák mindenképpen meglegyenek, és ezeket mindig tiszteletben tartsák. Két olyan eset is van, amely nagyon kényes, a, akkor, hogyha mondjuk az elkobzást nem az ítéletre alapozzák, tehát még nem hozták meg az ítéletet, és megszületik az elkobzás, ez a kettő között az egyik. Olaszországban is nagyon kényes ez a téma, a kollégám emlékeztetett rá, hogy gyakorlatilag ez meglevő. Olaszországban ismerjük a helyzetet a városokban, a kisebb városokban, hogy azok a, a mafiózók, amelyek ott élnek, még nem ítélték el őket, az ő esetükben elkobozható, befagyasztható a vagyon, de ez nem mindenütt van így szerte Európában, tehát ott a garanciákra és az alapvető jogokra sokkal jobban kell figyelni, mert problémákat okozhat. Köszönöm. Elnök. Mielőtt az elnökséghez, illetve a bizottsághoz fordulok, kérdezem, hogy van-e más képviselő kollégám, aki szólni kíván? Nincs. Okay, um, akkor az elnökséghez fordulok, majd a bizottsághoz. Tessék, az elnökségi a szó először. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék először is köszönetet mondani Griesbeck asszonynak a kitűnő munkájáért, és szeretnék az elnyék jelentés tevőknek is köszönetet mondani a hasznos hozzászólásaikat. Röviden fogok beszélni. Már januárban elkezdtünk munkálkodni ezen a szövegen, és elmondhatom, hogy egészen jól haladunk vele. Azon voltunk, hogy a szöveg pontosabb és egyértelműbb legyen. Persze, még mindig vannak olyan kérdések, amiket meg kell oldani, például a hatája az eszköznek. Bevesszük a megelőző elkobzási rendszert is, mint amit Olaszországban is alkalmaznak, de erről holnap majd a tanácsban a miniszterek egyeztetni fognak. Egy másik kérdés az eszköz jogi formája, vagyis az, hogy ennek irányelvnek, vagy pedig rendelet formájában kell megmaradnia-e. Erről állandóan viták vannak már a kezdet óta, és ezt a kérdést nagyon hamar a megfelelő szinten fogjuk kezelni, és hamarosan döntés születik majd erről. Az elnökségünk az év végére az általános megközelítés le kívánja zárni, és majd a bolgár elnökség remélhetőleg egy nagyon gyümölcsöző együttműködést fog majd folytatni az Európai Parlamenttel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, a bizottsági a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság is köszönetet mond, és gratulálok Kriszbek asszonynak ehhez a fontos jelentéstervezethez, és nagyon örül annak, hogy a mi javaslatunk célkitűzéseit nagyban osztja. Az a cél ugye, hogy hatékonyabban szálljunk szembe a bűnözés finanszírozási lehetőségeivel lehetővé teszi most majd ez a rendelet azt, hogy a bűncselekményekből származó vagyont el lehessen kobozni, be lehessen fagyasztani. Támogatjuk tehát az előadó asszonyt abban, hogy és úgy gondolja, hogy a rendelet a megfelelő eszköz ezeknek a céloknak az elérésére, és természetesen kíváncsian várjuk a módosító indítványokat, amelyeket az árnyék előadók, a többi kollégák nyújtanak be, reméljük, hogy ezek is ebben az irányban, ebben az irányban mutatnak majd nem lesz szükség a rendelet esetében átültetésre, és ugyanaz lesz az eljárás az EU valamennyi államában, tehát a befagyasztásról, az elkobzásról meghozott döntéseket valamennyi tagállam elismeri. Nagyon nagy örömmel fogadjuk a javaslatát a szöveg pontosítására, illetve a hatékonyság javítására. Ami az alapjogok védelmét illeti, a bizottság úgy gondolja, hogy egyensúlyt kell teremteni az eljárás hatékonysága, illetve az emberek az alapvető jogainak a védelme között, tehát osztjuk ezt a célkitűzést is. Viszont úgy gondoljuk, hogyha túlságosan nagy lehetőséget biztosítunk az ilyen határozatok elismerésének és végrehajtásának megtagadására, az problémákat jelenthet. A, szerintünk a mi változatunk elegendő garanciát biztosult. A bizottság szorosan szeretne együttműködni Grízbek asszonynal és a Libeszak bizottság valamennyi kollégájával annak érdekében, hogy olyan szöveghez jussunk, amely valóban javítja a jelenlegi jogi kereteket. Köszönöm. Visszatérek Natalira a záró összefoglalásra. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves Claude, hát igen, én is nagy figyelemmel hallgattam a az észrevételeket, és nagy örömmel szinte minden megjegyzést a kollégáktól, az árnyékelőadóktól, és nagyon örülök annak, hogy, hogy ilyen irányba mozdulhatunk el, és hogy ezt, ezzel valamennyien egyetértünk. Tehát mindannyian egyetértünk abban, hogy milyen jellegű legyen ez az eszköz, és hogy ez mennyire fontos. És örülök annak is, hogy úgy tűnik, hogy most már kezd kialakulni a konszenzus, tehát hogy ne irányelv legyen, hanem rendelet, és szintén ö, feljegyeztem mindenkinek az észrevételeit, ezek után fogunk majd együttműködni a módosítókkal figyelembe fogjuk venni az olasz specifikus helyzetet, illetve ezt a javaslatot, ott ugye a határozat az ítélet meghozatala előtt is lehetőség van már a vagyon elkobzására, befagyasztására. Ez egy picit kényes de megpróbáljuk majd megoldani. Én ettől függetlenül optimista vagyok, hogy jó eredményt sikerül majd elérnünk. Ambiciózus lesz ez, és remélem, hogy végre hatékony, világos és gyors eszköz lesz a tagállamok kezében, hogy szembe tudjanak szállni a szervezet bűnözői körökkel Európában. Megköszönöm tehát mindenkinek a segítségét. Thank you, Natalie. Very constructive. Köszönöm szépen, Natalie. Nagyon konstruktív volt ez a vita. Október 16-án lesz a módosítók benyújtásának határideje. Nagyon, úgy tűnik nekem, hogy nagyon sok határidő van így októberben, hát rengeteg munkánk van októberben. Csak úgy megemlítem. Kérdezem, hogy készen állunk-e a Frontex igazgatójára? 5 perc szünet? Kedves kollégák, az igazgató úr 5 percen belül érkezik. 5 percig, tehát egy kis szünetet tartunk. Tényleg 5 perc, ami azt jelenti, hogy 11.25-kor újra kezdjük a munkát, addig szünet van. Pontos, pontosnak kell lenni. Tehát 11.25-ig szünet van. Colleagues, thank you for your patience. Kedves kollégák, köszönöm szépen a türelmüket, és itt van az igazgató úr most már körökben. Kérem, hogy foglaljanak helyet, hogy újra megkezdhessük az ülésünket. Üdvözlöm Zseri urat, aki a Frontex ügyvezetője. Ma mondom azt, hogy Frontex munkájáról különben is beszámolna az igazgató úr, de nagyon aktuális témákról fogunk beszélni. Július 12-én voltak mentőakciók a földközi erről is beszélt az igazgató úr már korábban. Ma is beszéltünk ilyen témákról, de a Frontex rendszeresen jelent számunkra, és ezekről fog beszámolni az igazgató úr. Ezek nagyon fontosak, nagyon fontos az eszmecsere a, az ügynökséggel, és nagyon fontos az, hogy az ügynökség elszámoltatható az Európai Parlament irányába, ahogy azt tükrözi az Európai Határ és Parti Őrségi Rendelet is. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az EBCG rendelet 64-es cikke értelmében a parlamenttel konzultálni kell a több éves programozási dokument tekintetében. A koordinátoroknak holnapig lehet beküldeniük a dokumentummal kapcsolatos észrevételeiket. Most szerintem, szeretném megadni a szót le Jerry úrnak, és utána pedig minden kollégának, aki kíván hozzászólni. természetesen szó lesz majd a fokusz tengeri helyzetről és más kérdésekről is. Legeri úr, kérném, hogy röviden szólaljon fel, mert úgy vélem, hogy nagyon sok kérdés lesz, ahogy általában, amikor itt szokott lenni, tehát megadom önnek a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és jó reggelt kívánok önöknek. Örülök annak, hogy visszajelzést adhatok önöknek a, az ügynökségünk munkájáról. Ahogy az elnök is elmondta, számos jelentést adtunk ki, és szeretnék egy kis áttekintést adni, illetve egy kis bevezetést adni. Az éves jelentésünkben 2016-ra vonatkozólag leírtuk azt, hogy milyen fajta fejlemények voltak az elmúlt évben, és eh, azt is jeleztük, hogy itt főként a, a földközi voltak eh, műveleti tevékenységek, voltak politikai szinten is fejlemények, az eh, ügynökségnek hozzá kellett járulnia az európai bevándorlási politika végrehajtásához, és különböző területen volt szükség a szakértelmünkre, például a Schengen térség, stb. Ezen kívül hozzájárultunk a biztonsági unió kifejlesztéséhez, és a bizottság felkért bennünket arra, hogy vegyünk részt a magas szintű csoportban, amely az interpretással és információcserével foglalkozik. 2016 volt az az év, amikor az új mandátumunk is megkezdődött október 6-án. Hamarosan egy kis füzetet kapnak, amelyet azért hoztunk létre, hogy az intézményeket tájékoztassuk a mandátumunk végrehajtásáról és az elmúlt 12 hónapban végzett tevékenységünkről. 2016 során Októberig tehát a régi mandátum alapján dolgoztunk, és utána pedig az új mandátumot hajtottuk végre. A kísérleti projektek közös felépések kapcsán a tengeri határokra koncentráltunk, illetve az olyan műveletekre, mint a Poseidonra, a Hérára, a Spanyolországban, és volt egy gyors beavatkozás és Görögországban a Poseidon kapcsán 2016 elején. Nagyon sok szárazföldi határtevékenységünk is volt, főként határ felügyeletet jelentetett, ellenőrzést, és voltak tevékenységeink a repülőtereken is, és erősítettük a fellépésünket a visszatérítés területén. 233 visszatérítési járatot üzemeltettünk. Ez növekedés volt az elmúlt évekhez kapcsolatban, és összességében ez 10.700 illegális bevándorló volt az, akit így vissza kellett téríteni, tehát nem volt joguk, hogy itt maradjanak, és a Frontex foglalkozott ezzel. A, az erőforrások kapcsán új profilokat hoztunk létre, például a parti érség tekintetében egy gyorsragálási eszköz is létrehoztunk az új mandátum értelmében. Ez most már működőképes, és több mint 1500 szakértőnk regisztrálta magát ebben az eszközben. A kockázatfelmérés tekintetében 2016-ban arra koncentráltunk, hogy begyűjtsük és elemezzük a személyi adatokat, ezt a helyszíni munkáink kapcsán, helyszíni mozgósítás kapcsán gyűjtöttük be, és ezeket az adatokat megosztottuk az Europollal, illetve a fogadó tagállamokkal. Az év végén megkezdtük a felmérni a, a közös lehetőségeinket, 90 olyan kérés érkezett a tagállamoktól, amikor monitorozást kértek, például műholdas képekkel, és erősítettük a hajó figyelési tevékenységeinket is. 2016-ban a Balkáni régióban, Törökországban is voltak tevékenységünk, és ami a stratégiai fellépésüket illeti az alapvető jogok kapcsán. Létrehoztunk a mandátumnak megfelelően egy új panasz eljárást is. Növekedett mennyiségileg a tengeri határokon történő fellépésünk, több volt a tevékenység a szárazföldi határokon is, és 10%-kal nőtt a légi határokon történő fellépésünk. Ami pedig a 2008-as programon vonatkozó tervezetet illeti 2008 és 2020 között. Itt szeretném megemlíteni azt, hogy ez a dokumentum tervezet már megütetésre került az ügynökség igazgatótestületében, és konzultáltunk a bizottsággal, és a bizottságnak előzetes véleményt kell majd adnia. Úgy gondoljuk, hogy a missziókra vonatkozó víziót majd át fogjuk tekinteni. Úgy gondoltuk, hogy a négy több éves célkötőzés megmarad, ahogy az van, tehát a tudatosítás, a reagálás és a teljesítmény, amikor a stratégiai prioritásokról van szó, 2020 irányába, akkor a következő struktúrát láthatjuk először is operacionális közös határkezelés, ez egy állandó munka, az Európai Parlament is részt vesz ebben, akár csak a bizottság és az ügynökség is részt vesz ebben. Munkacsoporti ülés is lesz majd itt Brüsszelben hamarosan. A második az az, hogy megerősítjük a tengeri dimenziót. Ez kapcsolatban van persze a partiőrségi tevékenységgel, harmadik sorban erősítjük a migrációs kezelési munkánkat a külső határokon, negyedik megerősítjük a támogatást, amit az ügynökség a visszatérítések kapcsán ad, ötödik stratégiai orientációnk az az, hogy megerősítjük az együttműködést a harmadik országokkal a mandátum teljes hatája alatt. A hatodik stratégiai orientációnk az pedig az, hogy megerősítjük a az ügynökség műveleti és finanszírozási képességeit. Nem akarok túl sok netet elmondani, de vagy még egy dolgot a költségvetésről talán. Bizonyára, bizonyára látják azt, hogy a 2018-as munkaprogramban van egy olyan vonal, amely a különböző fellépéseket illeti. 29 millió euróról van itt szó, és ezt két részre osztják fel. Az első rész az a kötelező tartalék, amit meg kell tartanunk, ez 4%-a az elkülönített összegeknek. 9,1 millió euró ez. És van egy másik rész, ez az úgynevezett operacionális rugalmasság, és erről az összegről majd a végrehajtás során fognak dönteni. Ez azt jelenti, hogy egy átmeneti időszakban leszünk, és eh, az új organigramot most még éppen végrehajtjuk, és mi mindig eh, felszívjuk az új mandátumot, az új tevékenységet, tehát előkészülünk az új stratégiákra, és jelenleg eh, az a legjobb, hogyha egy ilyenfajta átmeneti időszakot tartunk. Még egy szót hadd szóljak. A, a 656 per 2014-es rendelet végrehajtásáról. Ez a külső tengeri határokra vonatkozik, a Frontex tengeri fellépésére vonatkozik. Ez a harmadik ilyen jelentés, ami erről született. Éves jelentésről van szó, mint mindig. Itt leírjuk azt, hogy milyen fajta rendelkezéseket alkalmaztunk a műveleti tervvel kapcsolatban, tehát mentés, hogyan kell kezelni a tengeren megmentett személyeket, a Triton, a Poseidon, a gyors reagálású Poseidon, általános Poseidon, tehát ezekről is olvashatnak következtetéseket. Elmondhatjuk, hogy a rendelet hozzájárulott ahhoz, hogy tisztázni lehessen a nemzeti tisztviselők, illetve a nemzetközi koordinációs központok szerepét, tehát egyértelmű volt az, hogy ki felel ezekért az műveletekért, amit a Frontex mozgósított, és ez a rendelet növelte az együttműködést a nemzetközi koordinációs központok és a nemzeti tengeri mentési központok között. Ez volt az eredménye ennek a rendeletnek. 2016-ban azt láthattuk, hogy volt egyfajta különbség a felderítés, illetve a mentési műletek között, főként a Triton esetében volt ez így. Növekedett az eszközök száma itt a mentési folyamatok során, és ennek következtés, következtében, amikor júliusban a jelentést kértek, akkor Olaszország azt kérte, hogy a, a Triton műveleti tervét vizsgáljuk felül. Ez lenne a lényeg tehát. És még egy kis bevezető egy másik jelentésről, ami a technikai öm, felszerelésekről szól. Itt ö, növeltük a közös fellépésünk ö, számát. A jó hír az az, hogy 2016-ban képesek voltunk nagymértékben növelni a mozgósított tisztviselők, illetve a, az eszközök arányát. 1500 személy volt mozgósítva, 13 hajó volt, és különböző más technikai eszközök, helikopterok, repülőgépek, eh, stb. Az erőforrások tekintetében elmondhatom azt, hogy kiaknáztunk mindent, amit lehetett a visszatérítések, illetve az eszközök tekintetében, és most azon vagyunk, hogy fokozatosan végrehajtsuk azt a stratégiát, hogy az ügynökségnek saját felszerelése legyen. Jelenleg finomítjuk, off, vagy, vagy, vagy frissítjük azt az adatbázist, amely alapján mozgósítani lehet a munkatársakat. Tudjuk, hogy tehát, hogy hány elérhető eh, tisztviselő van a tagállamokban, Tehát kb. 5000 ilyen személy van, akit lehet mozgósítani a Frontex eh, tevékenységek kapcsán, és ez egy jó hír. Nem akarok hosszasan beszélni, megvan a 2016-os pénzügyi jelentés is, a Frontex az éves mérleg kapcsán jó véleményt kapott, tehát nem, volt, nem voltak szabálytalanságok a tranzakciók kapcsán, és persze szívesen válaszolok minden kérdést, megválaszolok minden témában, lévő kérdést megválaszolok. Köszönöm, kénytelen vagyok leállítani az igazgató urat, mert kicsit késéssel kezdtünk, és nagyon sokan hozzá akarnak szólni, nagyon fontos kérdések lesznek majd. A több éves programozásról egy levelet küldünk, és 20-án visszajön novemberbe, és ismerteti az eredményeket. Tehát ezt már most mondom, hogy ne ezzel kellene majd a végén foglalkozni tehát akkor a fontos kérdések következnek. Két perces időkorlátot állítanék fel azért, hogy tudjon válaszolni. And we start with Mr. Pabriks, who, of course, was the rapporteur on the regulation. Mr. Pabriks, please. Thank you, Chairman. Uh, Köszönöm. Paul, I would like to congratulate. Röviden akarok foglalkozni, fogalmazni. Uh, ön az új hivatalában, és a, azt, azt gondolom, hogy elég jól kezdett, és sikerült a nemzetközi elismertséget növelni. Néhány kérdésem lenne és megjegyzésem. Úgy látom, hogy különböző országokban sikeresen léptek fel, legalábbis a jelentésekből ez derül ki. 14 ország jár járul hozzá a gyors reagálású összevonáshoz. Ami az emberi erőforrásokat illeti, ön egy 5000-es számot említett, mint tartalékot. Mégis milyen segítségre számít, hogyan tudnánk a többi országot arra rábírni, hogy segítsenek ők is. Az ön feladatai között szerepel a jogalap nélkül itt tartózkodók visszaszállítása is. Megint csak felmerül a kérdés, hogy amikor majd ez növekedni fog a visszatérítések, visszaküldések száma, akkor számíthatunk-e arra, hogy javul az együttműködés önök, illetve a tagállamok között ebben a kérdésben? Itt most az illegális bevándorlókról van szó nyilván. A, az ön IBM stratégiája eh, pedig eh, abból áll, hogy a bizottsággal együttműködve próbálnak egy politikai stratégiát kialakítani. Eh, nagyon jó az együttműködés, gondolom ezek szerint, mert különben nem tudnák előre vinni ezt a témát. Általában tudna-e többet mondani arról, hogy a többi intézménnyel milyen, mennyire jó az együttműködésük. Most itt befejezem, hogy mások is kapjanak szót. Köszönöm még egyszer a nagyszerű munkájukat az Európai Unió érdekében. Köszönöm, hogy betartotta a kétperces időkorlátot, és én szeretném, hogyha többiek is ezt megtennék. Guillaume asszony következik. Euh, köszönöm. E, Először is eh, elnézést kérek, hogy nem voltam itt az elejétől, de el akarom ismerni ezt a munkát, amit eh, végeznek. A tevékenységük során azt gondolom, hogy a kollégák eh, egy része vissza fog majd térni a tengeri mentőakciókra. Én szeretném hallani azt, hogy ön mit gondol, még ha kényes is a téma, arról, hogy milyen befolyás gyakorol a hajók jelenléte az örök tevékenységére. Azokra a hajókra gondolok, amelyeknek a küldetése adott esetben kicsit agresszívabb a migránsokkal szemben. Itt most a szélsőségesek által kibérelt a hajóra gondolok, amely egy ideig járta a földközi tengert. A második kérdés eh, pedig eh, megint csak egy olyan kérdés lesz, amire nyilván többen is majd kitérnek, eh, a panaszmechanizmus, amelyet beindítottak, ennek a működését hogyan értékeli? Thank you. Mrs. Griesbeck, please. Griesbeck asszony következik. Merci. Euh, Köszönöm. Én is Szeretném eh, megköszönni önnek az első éves eh, működését ennek az új ügynökségnek, és azt a nagyszerű párbeszédet, amit eh, velünk sikerült kialakítani ezekben a bonyolult, nehéz témákban. Egy kérdést teszek csak fel, mert a második, amit akartam kérdezni, az alapvető jogok ügynökségével kapcsolatban azt már megtettem, és és választ is kaptunk. A kérdés az az ügynökség működésére vonatkozik. Az utolsó találkozásunkkor ön azt mondta, hogy kilenc tagállam vesz részt az emberi erőforrások biztosításában a terepen. Ez 1500 ügynökről van szó, illetve plusz 500, akiket gyorsan be lehet vetni. Csak azt szeretném tudni, hogy azóta mi a helyzet, minden tagállam teljesíti-e azt a hozzájárulást, amelyet az új ügynökséghez annak idején tett. Vannak-e olyan tagállamok, amelyek nem vesznek részt, nem tudnak vagy nem akarnak, ami nyilvánvalóan nem ugyanaz? Erre kérem, hogy válaszoljon. Becker úr. Äh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Legeri úr, köszönöm szépen ezt a kimerítő beszámolót, és a jelentés készülnek is köszönöm a tevékenységét. Kíváncsi vagyok arra, mit gondol arról a feltételezésről, hogy a nagy, az újabb, nagyobb bevándorlási hullám hamarosan ismételten beindul Afrikából majd. Amit a Frontex végez, az kitűnő munka. Mi partnerei vagyunk önöknek, de azok a kihívások, amelyek ilyen nagy fenyegetettség esetén jelentkeznek, azokra én úgy gondolom, és itt van a második kérdésem, tehát egyrészt itt van ez a feltételezés, és kíváncsi vagyok arról, hogy mit gondol arról a követelésről, hogy a Frontexnek kell a Frontexnek erőssel, erősebben és függetlenebbül kell fellépnie, hogyha ismételte megjelenik egy újabb bevándorlási hullám, ekkor nem szabad majd időt vesztegetni. Kíváncsi vagyok az ön véleményére ezzel kapcsolatban. Az én véleményem az ugyanaz, mint amit az osztrák külügyminiszter is mondott tegnap. Ő egyértelműen úgy véli, hogy az osztrák határőrséget mindig is kényszerítbe kell helyeznünk a Frontex kérésére. Mrs. Spinelli, please. Grazie, dottor Leggeri, per essere qui. Köszönöm szépen, Leggeri úrnak, hogy eljött, és beszámolt a Frontex tevékenységéről. Én Franciaországra, illetve a civil szervezetekre kérdeznék rá. A civil szervezetekről tudom, hogy a Frontex, hát gyakorlatilag ön ö, már elhatárolódott az olyan ö, megjegyzésektől, hogy az emberkereskedők és a civil szervezetek között, az embercsempészek és a civil szervezetek között kapcsolatok vannak. De hát azért vannak itt tények, tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek együttműködnek a, az embercsempészekkel. Hát ezek a hírek már több hét óta keringenek, és én konkrétan Olaszországra is utalok. Az kering ugyanis, hogy finanszírozott néhány milíciát. Ezek a milíciák úgy jelentenek meg, mint a tengerparti őrség, de nem ez a valóság. És a milíciák tevékenységének a működéséből csak egy részt finanszíroznak, úgyhogy így aztán Líbia partjainál háború alakul ki az egyes milíciák között, akiket finanszíroz az olasz állam, illetve akiket nem. A bull tényezőként említette a civil szervezeteket. Van egy nyilatkozat, a UNHCR nyilatkozata, amely azt mondja ki, hogy a civil szervezetek nem pull tényezők, mert Olaszországban szeptemberben megnövekedett a beérkezők száma, annak ellenére, hogy a civil szervezetek tevékenysége csökkent. Az utolsó kérdés, Afganisztán a visszatérítéseket. Hát ugye itt az Amnesty International nagyon határozottan azt kérte, hogy ezt azonnal függesszék fel. Azért, mert az afganisztáni háborús helyzet nagyon intenzív még mindig, és nagyon veszélyes, tehát visszatéríteni az embereket ide. Kérem a véleményet ezzel kapcsolatban. Uh, Köszönöm, hogy ilyen fegyelmezettek. Eh, Coelho úr kap most szót, aki szintén egy idevágó jelentés raportőre. Köszönjük Lezseri úr eh, a eh, magas minőségű beszámolót. Én is úgy gondolom, hogy az utolsó év, az legutolsó év az nagyon fontos volt az ügynökség számára, nagyon nehéz a helyzet a külső határokon is ki kellett terjeszteni a mandátumot. Az új jogalap több erőforrás, több támogatást jelent a, a Frontex számára, e, ugyanakkor több feladatot is e, abban, hogy segítse a tagállamokat, e, például a visszatérítésekben. Ami a visszatérítéseket illeti, mi a végrehajtás aránya a Frontexnél, illetve mi a, vég, a részvétel aránya, illetve a az ügynökség egy másik problémája az erőforrás hiány, amely miatt nem tud segítséget adni a tagállamoknak, annak ellenére, hogy egy gyors beavatkozású erőt felállítottak. Van-e elég erőforrás? És az utolsó kérdés, a külső tengeri határok védelmével kapcsolatban, illetve megfigyelésével kapcsolatban. Guillaume asszony erre utalt. Én úgy gondolom, hogy ez egy felderítő és kimentő akciókra koncentrálódik. Spoke about that. Ugyanakkor van ott zavar továbbra is. A jelentés arról beszél, hogy nehéz különbséget tenni a kimentés, illetve a, az elfogás között. Often I quote, insufficiently... A jelentés szerint nem eléggé koncentrált a központi térségben a jelenlét. Nem teljesen értettem az önnyilatkozatának okát, ebben a témában, amit közép, a középföldközi tengeri térséggel kapcsolatban Olaszországban. Carlos and Judith Sargentini, please. Köszönöm, Carlos és Judith Sargentini. Köszönöm, elnök úr, lenne néhány kérdésem. Ha jól értem, harmadik országokkal 18 eh, kapcsolatot alakítottak ki. Ezeknek a kapcsolatoknak mi a gyakorlati eh, összetevője, eh, például Nigériával való együttműködésre gondolok, illetve különböző országokkal eh, szintén felvették a kapcsolatot, hogy legyen ilyen állandó kapcsolat. Líbia az egyik ilyen ország. Milyen tárgyalásokat folytatnak Líbiában, és kivel tudnak egyáltalán tárgyalni ilyen ügyekben, és milyen végeredményekre számítanak ami pedig az alapvető jogi tisztviselőt illeti. Korábbi időkben beszéltünk arról, hogy ez a hivatal nem rendelkezik elég emberrel. Szeretnénk tudni, hogy ez a hivatal, ennek a tisztviselőnek a hivatala már teljesen működőképes-e. Ugye korábban személyzeti hiány volt. Tavaly október 6-a óta létezik a panaszmechanizmus. Tudná mondani valamit arról, hogy hogyan működik ez, milyen panaszokat kapnak, milyen jelentéstétel történik ilyen esetekben. Általános információ van a websájton is, de a parlament azt gondolom, hogy ennél konkrétabb adatokat szeretne látni. Sokkal nagyobb részletességgel akarnám tudni, hogy milyen panaszok történtek, illetve ezeknek a panaszoknak milyen kivizsgálata mm, volt. És a, ami pedig a visszaküldéseket, visszatérítéseket illeti, és a tagállamokkal való együttműködést, kérdés az, hogy hol kezdődik a tagállam felelőssége, és hol kezdődik, hol végződik a tagállam felelőssége, hol kezdődik az önöké, vagy hogy ezek összemosódnak-e és a harmadik országba, ahova visszaküldik az embereket, eh, hol ér véget az Európai Unió felelőssége? Stevens asszony. Dank voorzitter, beste collega's. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani az igazgató úrnak azért, hogy beszámolt a tevékenységekről. Örülök annak, hogy sikerült eredményeket elérni, és hogy jó a reagálás, és egy kicsit azért aggódok amiatt, hogy vannak olyan országok, és sajnálattal állapítom azt meg, hogy csak 13 ország vesz részt ebben a reagálási poolban, tudja -e azt, hogy a többi ország mikor csatlakozik ehhez? A második kérdésem a visszatérítés. Úgy tűnik, hogy 250%-kal nőttek az arányok a visszatérítés tekintetében, ez egy jó arány. El tudja ezt mondani, hogy milyen országokba küldik vissza ezeket a személyeket? A visszatérítési megállapít, megállapodások kapcsán ez is fontos. A másik azaz, hogy mi van azokkal, akik Görögországba érkeznek, jobb -e már az azonosítási eljárás, mint korábban. Tudom, hogy amikor Görögországban jártam, akkor azt láttuk, hogy nehéz volt ez a munka, nem volt megfelelő felszerelés ehhez. Most már lehet -e, e, új lenyomatot venni, mindenki együttműködik-e ebben, mert tudom, hogy a határaink védelme során ez nagyon fontos. A negyedik kérdés, mi a hatása az olasz mandátumnak a magatartási kódexsel kapcsolatban? Van-e itt valamilyen fajta pozitív hatása a magatartási kódex kapcsán? A menekültek visszaszorítása tekintetében segít ez, vagy komplexebbé vált -e a helyzet? a magatartási kódex eredményeit tudják-e értékelni? Köszönöm. Köszönöm szépen, Anna Gomás következik. Köszönöm Lezseri úr a beszámolóját. Azt gondolom, hogy sose lesz elég embere, addig, amíg a tagállamok nem fogják felülvizsgálni, nem vizsgálják felül a Dublini rendeletet, és nem találnak ellenőrzött módokat arra, hogy hogy, hogy lehet a átvilágítani és azonosítani az érkező személyeket. A második téma, Líbia, erről már volt szó. Önnek mi a benyomása? A líbiai hatóságok megjegyzéseiről, hogy Európa fizeti a líbiai miliciákat, hogy tartsák vissza az ide indulókat, ami egyébként további instabilitást okoz, ahogy ezt Szabratában láthattuk is a közelmúltban. Van-e jele annak, hogy új útvonalakat kezdenek feltárni az embercsempészek? Spanyolországban megnövekedett az érkezések száma nyáron például. Köszönöm. Kienge asszony. Grazie, Claude. Köszönöm. Köszönöm, Claude. Egy olyan hírrel kezdenék, amelyet mindenki látott a hét elején, tunéziai ö, érkezők, akiket a, a a tunéziai ö, parti őrség ö, gyakorlatilag ö, teljesen ö, a közvélemény figyelme nélkül ö, intézett. 70 halott volt ugyanis, és az elmúlt hónapokban a figyelem az most már egy harmadik szereplőre fordul, aki itt elkezdte a működését a tengereken, illetve hát többen a civil szervezetek a libiai partokon is jelen vannak, de nagyon sok civil szervezetet megszüntett, mármint a fellépését megszüntették a tengeren is ezek ugye részt vettek a idézőben a mentési munkálatokban, és így tovább. Hát én gondolom a Frontex tisztában van a helyzettel, hogy most akkor hogyan működnek itt a civil szervezetek, a, a kutatás és mentés hogyan alakult. A Frontex végzi ezt egyedül, a, és most így, hogy a, az eddigi segítségnyújtás nincs, nem áll rendelkezésre, amelyet korábban a civilektől kaptak, az igaz, hogy csökkennek a számok, de hát a statisztikákból az is kiderül, hogy más útvonalakat választanak. Tunézia, Algeria, Algeria, Fekete-tengeren zajlik most hasonló, zajlanak hasonló események, tehát az áramlásokat, a menekültek áramlását mindig figyelemmel, figyelemmel kell kísérni. Köszönöm, mondja az elnök Katarina Kinnicsi, Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek, mert már nagyon sokan érintették azokat a témákat előttem, amelyekről én is beszélni akartam. Én is szerettem volna megköszönni az előadást, köszönöm az információkat, hogy ennyire részletes adatokat kaptunk, de leginkább azt köszönöm, hogy milyen munkát végez az ügynökség ebben az évben is. Én azt szeretném kérni, ahogy egyébként jó kolléga már utalt rá, hogy pontosítson egy dolgot, hogy Olaszország most mit is tett. Lehet, hogy én sem értettem ezt pontosan, a gondolatait ezzel kapcsolatban. De van egy konkrét kérdésem is. Tehát ugye a, az ügynökség hatásköre változik, ennek az átalakulásakor, kibővítésekor nagyon fontos, hogy az emberkereskedelemmel, az embercsempészekkel szemben és a szervezett bűnözéssel szemben fel tudjunk lépni, ami ugye ide tartozik. Szerintem az ilyen fellépés egyik része az kell, hogy legyen, hogy az afrikai államokkal együttműködünk, és pontosan ezt célozta szeptember végén az az ülés, ahol 21 afrikai állam képviselői és a Frontex képviselői vettek részt, és arról beszéltek, hogy hogyan lehet szorosabban együttműködni a e, biztonság terén, az információ csere terén, hogy hatékonyabban tudjak fellépni az emberkereskedelem ellen. És azért azt kérdezném, hogy ha lehetséges, akkor tudna nekünk további információt adni arról, hogy mit tettek eddig, mit kell még ahhoz tenni, hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon, hogy az emberkereskedelemmel szemben hatékonyabban lépjenek fel és azt a jelenséget, amely nagyon szomorú, ezt egy kicsit most már kiszorítsuk. Köszönöm. Be please. Sofient állt. Köszönöm elnök úr, és köszönjük Lezseri úrnak is a, az előadását. Örülök annak, hogy erősödik a határvédő ügynökség. Sok kérdés elhangzott már a kapacitással kapcsolatban, illetve az eszközökkel kapcsolatban, és ön is említette azt, hogy az Európollal szükséges az együttműködés csak úgy, mint a harmadik országokkal. Az Európol a tanácsnak azt javasolta, hogy személyes adatokat akar megosztani olyan harmadik országokkal, mint Líbia, és úgy gondolják, hogy az Európai Unió adatvédelmi szabályai akadályt képeznek a Líbiával való adatcserében. Én örülök, hogy van ilyen akadály persze, de nem tudom önnek mi a véleménye erről, és hogy ez Európollal való együttműködésüket befolyásolja-e. Az önök főhadiszállása Lengyelországban van, Varsóban, együttműködnek a lengyel határőrökkel, ugyanakkor vannak olyan ügyek, amelyek önökre ugyan nem tartoznak, de a lengyel határőrök mégis felelősek érte, hogy a belorusz határon elzavarják a meredékkérőket. Nem tudom, erről beszélnek-e velük, mert hát mégiscsak ők is részei, mármint a lengyel határőrség része az önök által felhasználható állománynak. Tehát az, hogy a nemzeti határőrök a saját nemzeti határaikon hogyan járnak el, amely egyébként külső határa is az Európai Uniónak, még hogyha nem is önök vezetik azt a műveletet, ugyanazok az ügynökségek, amelyekkel önök együttműködnek, és amelyek az önök kapacitását adják, ezt csinálják. Erről mi a véleménye? Rópez Aguilar úr következik. Köszönöm, Lezseri úr. és én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik eh, kifejezték eh, a csodálatukat a Frontex eddigi munkája iránt. A kérdésem a harmadik országokkal való együttműködésre vonatkozik. Itt meg akarom említeni azért a nem kormányzati szervezetek, az NGO-k szerepét is, illetve a velük kapcsolatos feszültségeket. Egy Libe delegáció közelmúltban járt Tunéziában, és megpróbáltunk további információkat kapni a mentéskutatásról, illetve arról, hogy Tunéziában és Libiában hogyan bánnak a menekültekkel. Az EU-nak Tunéziában van delegációja, ahogy a legtöbb EU országnak is Tunéziában van nagykövetsége, Líbiában nincs képviselete. Mégis amit hallanak ezek a diplomaták, az rendkívül elszomorító. Arról van szó, hogy milíciák épültek be a líbiai parti őrség soraiba, és fennáll a kockázata annak, hogy nem kutatásmentést végeznek, hanem alapvető jogokat tipornak lábbal, és aztán ott van a nem kormányzati szervezetek szerepe, akiket, vagy amelyeket azzal vádolnak, hogy részt vesznek a az illegális beléptetésekben. Erről szeretnék részletesebben hallani öntől. Brief, thank you, and you'll be the last speaker. Okay, go ahead. Tack, herr ordförande, och tack, herr Legeri. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Legeri úrnak is. Nagyon sok kérdést, amit feltettek, amit akartam kérdezni, azt már feltették. Én kíváncsi vagyok a visszatérítésre, ennek kapcsán arra, hogy magasabb-e a költségvetése -e a Frontexnek, hiszen bizonyos eszközöket csökkentettek, ezt láttuk. 28 százaléka a menekülteknek Olaszországon keresztül érkezik, ők gazdasági menekültek, őket vissza kell küldeni, ez egyértelmű és svéd szempontból elmondhatom azt, hogy már 2015-ben 8000 embert kellett visszaküldenünk. Mi a helyzet majd a további visszatérítéssel, hogyha most 250%-os az arány? Hova küldik vissza ezeket az embereket, hogyan osztják szét ezeket az embereket a tagállamok között, ez lenne a kérdés. Legeri úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom csoportosítani a hasonló kérdéseiket. Ami a pólokat, illetve a tagállami részvételt illeti, a különböző közös műveletekben. Nem tudom, hogy jól értettem-e, de az a helyzet, hogy minden tagállam megfelel a kötelező kötelességeinek is, tehát a gyors reagálási pult feltölték bizonyos számú emberi erőforrással. A rendeletnek, a rendelet egyes függelékének megfelelően minden tagállam közölte vagy legalábbis éppen most közli azt, hogy hány ilyen személyt tudnak küldeni, és eh, elkötelezettek amellett, hogy a bizonyos számú tisztviselő, tisztviselőt eh, rendelkezésre bizottság, néha a neveket nem kapjuk meg, de néhány tagállamban voltak gondok, de most már megtaláltuk a megoldást. Ha szükség van arra, hogy a gyorsregálású pult eh, aktiváljuk, akkor a tagállamoknak 20 embert kell biztosítaniuk, és nekik ez azt jelenti, hogy több mint 20 embert kell már előre elkülöníteniük. Ami a technikai felszerelést illeti, nem minden tagállam képes ehhez hozzájárulni. Különböző megoldások vannak, ez nem kötelező, ez ezt tudni kell. a mandátumunk része az is, hogy kifejlesszük a saját felszerelésünket. Szeptemberben én egy stratégiát terjesztettem elő, több éves stratégiát a tíz évre, és az első célkitűzés az az, hogy 2018-ig teszteljük azt, hogy mennyire megvalósítható az, hogy egy ilyen fajta pult hozzunk létre, a felszerelést illetően, tehát nem akarjuk megvásárolni feltétlenül a felszerelést, hanem egy hosszú távú leasinget szeretnénk például a hajók esetében, vagy a flották, vagy a üzemanyagszállítók esetében már vannak bizonyos fajta megállapodások, egy újat is kívánunk létrehozni, egy intézményközi formátumút, mert az a tapasztalatunk, hogy hasznos más EU egynökségek számára is, amelyek parti őrséggel foglalkoznak, hogy ebben részt vegyenek. Az első lépés tehát az az, hogy felmérjük azt, hogy mennyire fenntartható egy ilyen pool, és utána, de hát, ahogy mondtam, ez több éves célkötőzés, utána pedig képesek lennénk arra, hogy egy nagyobb időszakot is figyelembe vegyünk, olyat, amikor a tagállamok esetlegesen nem tudnak hozzájárulni technikai szinten, és majd néhány év múlva áttérhetünk egy olyan helyzetre, amikor az ügynökség által használt felszerelések nagy részét már az ügynökség biztosítaná, és csak kivételes esetekben kellene a nemzeti hozzájárulást elfogadni. Tehát ilyenfajta eh, dolgokról van szó jelenleg a az igazgató testületben. Kérdeztek a közép tenger térségéről, és itt a különböző szereplők szerepéről, az NGO-król, a magánkezdeményezésekről, és arról is kérdeztek, hogy milyen helyzet Líbiában. a kérdések 665 per 2014 es rendelet végrehajtására vonatkoztak. 2016-ban a földközi tenger térségében, de ebben az évben is nagyon specifikus, specifikus volt a helyzet, mert nincs igazából a másik oldalon hatóság, tehát más a helyzet a keleti földközi tenger térségében, ahol ott van Törökország, mint szomszédos állam. Spanyolország számára ott van Marokkó, mint szomszédos ország, de a Libiával ö, szembeni helyzet nagyon specifikus. A Frontexnek nincsen ott semmilyen tárgyaló partnere. Különböző kísérletek voltak a Frontexnek nincsen személyzet a Líbiában, csak közvetlen információval rendelkezek arról, hogy mi történik ott. Elmondhatom azt, hogy 2016-ban azt láthattuk, hogy egyre több civil szervezet alkalmazott hajót, de nemrégiben is voltak olyan események, amikor másfajta civil szervezetek, ez humanitárius segítséget támogató szervezetek voltak, de voltak olyan NGO-k is, amelyek ellenezték a menekülteket. Tehát nagyon sok hajó volt, ha sok hajót alkalmazott a Frontex is. Ezen a területen 12-13 hajóval veszünk részt a Tritonban. Van egy másik EU művelet is. Nemzeti szinten is vannak, például Olaszország által is vannak tevékenységek, tehát rengeteg volt a szereplő, és arra volt szükség, hogy jobban átlássuk az ott zajló tevékenységeket. Egyértelmű elmozdulást láthatunk dél irányába, főként a mentési akciók vagy a libiai vizeken történtek, vagy annak közvetlen közelében. Fennállt a veszélye annak, hogy a libiai kereskedők kihasználják a hajók jelenlétét, beleértve ebbe a Frontex és más állami hajókat, és így próbálnak úgy próbálják lefolytatni a bűnügyi tevékenységüket. A megfelelő mérleget kell, egyensúlyt kell fenntartani. Nagyon fontos a mentés az ünnepség számára, de fel kell mérnünk azt, hogy milyen mértékben tesszük ezáltal könnyebbé az emberkereskedők munkáját, és az embercsempészek munkáját, és minél kell a helyes egyensúlyt. Volt kérdés arról is, hogy milyen az együttműködés Líbiával. Hadd tisztázzam. Mi szeretnénk együttműködni az EU missziókkal, szeretnénk ezeket kihasználni, ahhoz, hogy Líbiában legyen kapacitásépítés. A libiai határosséget, porti őrséget is kiképeztük, és el kell mondjam, és mindannyian tudjuk azt, hogy nagyon nehéz nem hallottuk, amit a képviselőnő mondott, sajnos. Nagyon nehéz egy nem megfelelő működő államban partnereket találni. A Frontex nem választhatja meg azokat, akik vesznek részt ezeken a tréningeken, de mi biztosítjuk a tréninget, oktatást adunk a mentésről, alapvető jogokról, Ezt folytatnunk kell, mert ez az egyetlen módja annak, hogy a másik oldalán a tengernek legyenek tárgyaló feleink. A Frontex és az EU-ban Líbia is együttműködik, ez a, az EU polgári missziója Líbiába, de Tunisból működnek most, mert a tripoli helyzet nem teszi lehetővé, hogy ott legyenek. A Libam Libyen is van egy Frontex szakértő. A Liban Sofiát és a Libam Libya ezek azok a csatornák, amelyeken keresztül a Frontex megpróbál fellépni, ahol csak lehet. És így próbáljuk megtalálni a libiai lehetséges feleket, de ahogy mondtam, elég nincsenek igazi tárgyaló partnereink ott. Alternatív ö, utak is vannak a középföldközi tenger térségén. Volt egy incidens, egy baleset a tunéziai ö, tengeri őrséggel. A Frontex itt is ö, cirkel, egyre inkább nyugatra mozdulunk el, nyomon követjük a Tunéziából vagy Algériából érkező mozgást, és eh, mi voltunk az elsők, akik néhány nappal ezelőtt egy mentési akciót eh, láttak, és képesek voltunk eh, információt küldeni az olasz hatóságoknak,